Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök az IMCO ülésén. Mint tudják, ez egy különleges bizottsági ülés, és nagyon nagy szerencse hogy a mellettem ülő Mario Monti professzor, akit szeretettel üdvözlek, elindította az egységes piac új stratégiájáról szóló jelentését, és ezért az IMCO nyilvánosságot biztosít ennek a jelentésnek, és ezért különleges öröm számunkra, hogy még Jerzy Buzek is a parlament elnöke eljött ma délután erre az ülésre, és ő is fog egy pár szót szólni. Néhány hivatalos bejelentésem van. Most közvetítik ezt az ülést a parlamentnek az internetes oldalán, és hát megjelenünk így a, a világhálón, és ezt fel is veszik. És az ülés első részének a napirendje a következő lesz. Monti professzor úr előadását bevezeti a parlament elnöke, aztán ő megtartja az előadást, és aztán a parlament jelentéstevője és a bizottság, koordináló bizottságnak a képviselői is hozzászólnak. És tudom, a Monti jelentéssel kapcsolatban hogy a munkájának egy jelentős része ez a jelentés. Brian Cassidy-t is üdvözlöm itt, aki korábbi képviselő az ECOSZOK-ban a belső piaci bizottságnak az elnöke, és örülünk, hogy itt láthatjuk. Más bizottságoktól is itt vannak képviselők, hiszen nyílt meghívás volt, hiszen most indítjuk azt a Monti jelentést. Ennyit akartam csak mondani, és most először az Európai Parlament elnökének, Jerzy Buziknek adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Malcolm, hogy meghívtak az bizottságnak az ülésére. A parlamenti képviselőknek első követ, kötelezettsége az, hogy a bizottságok ülésére emlék, elmenjenek. E, én az ITRE és az MV bizottságoknak a tagja voltam, és más bizottságok ülésére is elmentem, amikor egyszerű képviselő voltam, most már sajnos nincsen annyi időm. De mindegyik bizottságnak megvan az aktív időszaka, amikor a parlament érdekében tesz. Két évvel ezelőtt az éghajlatváltozás problémáival foglalkozott az ENVI, ez volt az ő legfontosabb feladatuk, a harmadik energiacsomag, és más kérdések is, ezekre emlékszem a parlamenti képviselői múltamból. Most pedig az IMCO és az ECON bizottságoknak jön el a fontos szerepe, különben is nagyon fontos bizottságok az Európai Parlamentben és nem csak részleteiben beszéljük meg a belső piacnak a problémáit, hanem elsősorban az integráció szelleméről beszélünk, és tulajdonképpen e, e, a filozófiájáról ennek az egész munkának. Én legalábbis ilyen értelemben látom e, Monti professzor úrnak a jelentését ugyan megegyeztünk abban, hogy nem mondhatom azt, hogy Monti professzor, Mario Monti úr az Európai Uniónak egy nagy politikai személyisége, az Európai Bizottságban felelős biztosi posztot tölt be. Az idézítése ennek a vitának megfelelő időben történik, mert az Lisszaboni szerződés életbe lépett, és ez hangsúlyozza az Európai Parlamentnek és a közösségi üzeneteknek a fontosságát. Ismernünk kell az egységes piaccal kapcsolatos kötelezettségeinket, ugyanis mi felelünk a Lisszaboni szerződés értelmében a közösségi kérdésekért. Másik megjegyzésem az utóbbi öt évben, nem, tíz évben 2000-től kezdve a Lisszaboni program, amely ugyan nem volt nagy siker, a, a nyitott koordinációs módszer az, az nem igazán sikeresen has, hangolta össze a lépéseket. Most 2020-ra készülünk fel, és Szeretnénk bebizonyítani az állampolgároknak, hogy valóban felelősen nézünk a jövő elébe. Az ilyenfajta globális gondolkodásnak az eredménye, hogy újraindítsuk az egységes piacot. Néhány hónappal ezelőtt indítottuk el ezt a gondolatot, most pedig további problémák szükséges lépések váltak időszerűvé. Tudjuk, hogy a pénzügyi válság szükségesé teszi, hogy lépjünk és újraindítsuk az egységes piacot, piacot, és válaszoljunk, találjunk válaszokat a problémák megoldására. Európát jobb helyé kell tenni a jövő szempontjából, hogy érdemes legyen itt élni. Nem szeretném túl hosszú lére ereszteni a mondandómat, mert hiszen önök is, és Manti professzor is szakértői ezeknek a kérdéseknek. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az első évtized alatt az egységes piac csodálatos eredményeket írt el, 877 milliárd euró és két és fél millió munkahely teremtése mutatja az eredményeket. A szolgáltatási szó, irányelvet nem megfelelően hajtották ugyan végre a tagállamokban. A pénzügyi felügyelet és a tőkeáramlás és a hedge fundok is szintén fontos kérdések, de gondolnunk kell a külső külkapcsolatokra is, ugyanis nem csak az Európai Unió céljából akarjuk újraindítani a az egységes piacot. Az áruk, a szabványosítás a szabványok például a mobiltelefonok területén hatalmas előrelépést hozott lett létre. A személyek mozgása, a Schengeni terület, a vízum könnyítések, az nem csak az Európai Unió belül, hanem kívülre is eredményeket jelent. Aztán az én javaslatom, hogyha az emberek mobilitásáról beszélünk, a nyelvekről beszélünk, E, amely azt jelenteni, hogy egy anyanyelv és két idegen nyelv e, lenne szükséges mindegyik európai ország állampolgára számára. Tudom, hogy ez egy nemzeti feladat, de az Európai Unió javasolhat. Hiszen hogyan beszéljünk az emberek mobilitásáról, hogyha nem ismerik a nyelveket? Tehát konkrét e, javaslatokról van szó, ez is beletartozik az egységes piaci stratégiába. Aztán a kutatás az ötödik terület, amely nagyon jelentős terület. Szellemi szempontból nagyon fontos. Nos, ennyit akartam menni. Még három általános jellegű megjegyzésem van. Az elektronikus kereskedelem is nagyon fontos, enélkül nem tudunk működni. persze az öt szabadságot és szabadságjogot is figyelembe kell venni. Aztán az Európai Bizottság korábbi elnökével, Jacques Delorral elindítottuk az Európai Energia Közösséget. Ez is beletartozik az egységes piacba, a közös piacba. Erről most nem tudunk itt részleteiben beszélni. De majd el, amikor elmegyek a bizottságaimhoz, önök is az, ön, az én bizottságom, de itt most az ITRE-re és az ENVI-re gondolok, ahol megvitatjuk ezeket a kérdéseket, tehát az Európai Energia Közösséget. Ezen kívül fontos probléma, probléma az Európai Unió versenyképessége a kohéziós politika alapján megnézzük az európai régiónknak a lehetőségeit. Amikor a szabad amikor a tudás alapú gazdaságról beszélünk, akkor tudjuk, hogy ez összefügg az a versenyképességgel. Tudjuk, hogy a kutatási programok, és nem sokára a nyolcadik kutatási keretprogramot indítjuk el, fontos a versenyképesség szempontjából, és fontos a kohéziós politika szempontjából is. Tehát az Európai Unió lehetőségeit megnyissuk. Ez szükséges a versenyképesség elérése szempontjából. Tegnap a Schumann nyilatkozatnak a 60. évfordulóját ünnepeltük, és a második világháború végi győzelmet. Számomra ez két különböző dolog, hiszen amikor a győzelemről beszélünk, akkor a háború is ott van mellette, a, a múlt, múltra gondolunk, a szörnyűséges háborúra. De amikor a Suma nyilatkozatról beszélünk, akkor a jövő felé tekintünk. Hogyan arról van szó, hogy hogyan tudunk megbékélni, hogyan tudunk közösségi módszereket együtt létrehozni. Tehát szívemhez közelebb áll a 60. évfordulónak az ünneplése, és remélem, hogy a 65-et is meg tudjuk majd ünnepelni. Köszönöm szépen! Uh, well, thank you. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy eljött ide hozzánk, és hogy ilyen lelkesen vezeti e, a parlament munkáját, és hogy valóban kiáll mellette. Ezt bizonyítja az is, hogy eljött az IMCO-hoz. És visszatekintve e, az egységes piac e, újraindítása egy nagyon fontos esemény az állampolgárok számára, hiszen pont az ő számukra indítjuk újra az egységes piacot, szóval, és ön épp ezért említette ezeket a fontos szempontokat. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig nagy örömmel adom át a szót Mário Montinak, aki felvázolja a jelentését és reméljük, hogy a jövőben egy hosszabb beszélgetésre is eljön, amikor mindannyian el tudtuk olvasni ezt a jelentést. E, e, Barózó elnök úrnak, amikor átadja ezt a jelentést, az nagyon fontos nap lesz, és nagy örömmel hallgatjuk Önt. Köszönöm szépen, Harbour elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak ma ide. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek e, Buzek elnök úr társaságában. Nagyon meghatódtam azon, hogy a parlament, az Európai Parlament elnöke is eljött. Amit május 9-ével és a Suma nyilatkozattal kapcsolatban az előbb mondott, azzal kapcsolatban eszembe jutott valami, nem tudom, hogy ez véletlene, de a jelentésemben a dátum 2010. május 9. Azt hiszem, hogy nagyon jó, és nagyon helyes is, hogy most itt vagyok, néhány órával azután, hogy az Európai Bizottság elnökének átnyújtottam ezt a jelentést. Hiszen tőle indult a kezdeményezés, tőle kaptam a megbízást, és átadtam az Európai Tanács elnökének, Van Rompuy úrnak is a jelentésem egy példányát. Az, hogy ma itt lehetek a parlament előtt, ez azonban sokkal több annál, hogy pusztán a tiszteletemet jelzem önök irányában. Az önök ben nem osztozhatom, de önök tulajdonképpen, ha ezt akarják, ennek a jelentésnek a társszerzői és tulajdonosai lehetnek ugyanis nagyon elmélyült konzultációkat folytattam az elmúlt négy-hat hónapban Európáról, és elnök úr, az Európai Parlament volt ezeknek a konzultációknak a középpontjában. Nagyon élveztem azt, amikor külön-külön találkoztam a hat vagy talán inkább úgy fogalmaznék, hogy az Európai Parlamentben lévő frakciók közül hattal konzultáltam. Emellett eszmecseréket folytattam több szakbizottsággal, így az Econnal, a krízis munkacsoporttal, de természetesen a belső piaci munkacsoport az igazán illetékes ez ügyben. És Malcolm, ez a bizottság valóban nagyon sok támogatást adott. Az a tény is el lelkesedéssel tölt el, hogy az IMCO is egy saját kezdeményezésű jelentést fog készíteni a belső piacról, párhuzamosan az én jelentésemmel, és Luis Kress úr jelentések kiváló minőségű, ezt jelzi azt, hogy, hogy ez a szakbizottság egy nagy többséggel fogadta el, és mehet a plenárisra. Tehát közösen valamennyien nagy erőfeszítéseket teszünk belső piac érdekében. Jól érzem magam tehát itt, és örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy ma itt önökkel beszélgethetek. Ahogyan Puzek elnök úr is utalt erre, az egységes piac témaköre ismét nagyon fontossá vált, válik. Szoros a kapcsolat a között, azon problémák között, amelyekkel az EU a közelmúltban folyt, foglalkozott, az Európa, az euróövezet, a görög válság kapcsán, illetve ez, tehát ez szorosan kapcsolódik a belső piac témájához. A válság kapcsán tegnap szerintem bátor döntések születtek, amelyek megoldást jelentenek. De ez a válság természetesen a közfinanszírozás válsága is az egyik tagállamban, amely nagy nehézségekkel küzd. De nem csak a közféra az állam eladósodásának a válsága ez. Ugyanis ha megnézzük ennek az országnak, Görögországnak a konkrét helyzetét, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nem csak Görögországról van itt szó, akkor azt látjuk, hogy a reálgazdaság helyzete egy fontos determináns, hogyha azt nézzük, hogy a közkiadások, illetve az állam mennyire van egy kiadásai, mennyire vannak egyensúlyban a versenyképességgel is ez szorosan összefügg. És ha megnézzük, hogy mik a meghatározó tényezők, akkor azt látjuk, hogy a belső piac, a verseny nem terjed ki minden területre. És éppen ezért a modernizációs nyomás, illetve a versenyképességgel kapcsolatos nyomás nem hatolt be elég mélyen ezekbe a gazdaságokba. Ez nagyon világossá válik az Európai Bizottság, az OECD vagy az IMF tanulmányaiban. Itt valóban világos, hogy gyógyulásra, gyógyításra van szükség, de ezek hiába valók lesznek akkor, hogyha nem történnek mélyebbre hatoló strukturális beavatkozások. És ezért van szükség gazdasági unióra az utolsó itteni látogatásom korán, során talán emlékeznek rá, hogy mennyire kihangsúlyoztam azt, hogy az egységes piac tulajdonképpen az EMU kulcseleme, azaz a gazdaság és monetáris unió kulcseleme, és ez alapvető ahhoz, hogy a, a gazdasági unió alapvető ahhoz, hogy a monetáris unió jól tudjon működni. Az önök szakbizottsága szakbizottságának a munkája nem csak a belső piac számára fontos, hanem a gazdasági unió, a gazdaság és monetáris unió, és az egész Európai Unió eh, szempontjából is, hiszen ez az integráció pillére. Az Európában sok helyen folytatott konzultációim során ahogyan egy perc ezt Buzek úr is elmondta, azt tapasztaltam, hogy még soha ilyen népszerűtlen nem volt az egységes belső piac, de ugyanakkor soha nem volt rá ennyire szükség, mint most. Nyilvánvaló tehát, hogy tenni kell valamit. Ebben a helyzetben csak két alternatívánk van. Az elsőt én talán úgy nevezném, hogy ez a defenzív opció, így szerepel ez a jelentésemben. És ez azt jelenteni, hogy azt mondjuk, jó, rendben van, ha a belső piac egyre kevésbé népszerű, akkor próbáljuk meg próbáljunk meg kevésbé merészek lenni az egységes piac megvalósításakor, és akkor elkerülhetjük a sok kritikus vagy bíráló reagálást. Legyünk bölcsebbek, mielőtt új kezdeményezéseket tetszünk, azzal a célral, hogy beteljesítsük, kiteljesítsük a belső piacot. Hát ezzel az európai integrációt tennénk tönkre. Ezért a jelentésemben a második alternatíva egy proaktív, egy cselekvésre serkentő opció, aminek a lényege az, hogy igenis nem kevesebb, hanem több versenyre van szükség. Nem kevésbé, hanem jobban kell kiteljesíteni a belső piacot. De hogyan tudjuk ezt konkrétan elérni, akkor, hogyha nagyon sok a kételj, az aggály a belső piacsal kapcsolatban. Véleményem szerint a politikai kezdeményezés lényege tehát az, hogy meghatározzuk és értsük jobban a különböző aggályokat. És hogy magyarázzuk meg, hogy ezek nem megalapozott aggályok, esetenként ez lehet az igazság, vagy pedig ha arra a következtetésre jutunk, hogy nem teljesen megalapozatlanok az aggályok, akkor politikai megoldásokat kell rájuk találni. Lehet, hogy időnként a, úgy tudunk ezekre a megoldásokra koncentrálni, hogy nem teszünk közvetőnkre semmit, de egyre inkább úgy tekintenek a belső piacra, hogy az nem összeegyeztethető a szociális vagy a környezetvédelmi szempontokkal, sőt, még európai ipari, még Európa ipari erejével sem, hisz pedig hát ez volt annak idején a belső piac létrejöttének a motorja. A jelentésében remélem, hogy nagyon óvatos elemzését olvashatják a különböző aggályoknak és bár általában az európai intézmények dokumentumaiban nem így járnak el, ott nagyon fontos a politikai korrektség, de hát én most már nem vagyok EU tisztviselő, ezért megvizsgálhatom valóban ezeket az aggályokat, nem országon ként, hanem tagállamok csoportjaként. Ugye van nagy vannak egyrészt a szociális piacgazdasághoz közel álló kontinentális eh, modell, azután vannak az angol százországok, az új tagállamok, a skandináv országok, és abban a pillanatban, amikor a válság után most szerintem a legkedvezőbb a helyzet arra, hogy kölcsönösen lefegyverezzük az eh, ideológiai ellenkezéseket. Most jött el az ideje a nagyobb konvergenciának és így egy csomagszerű megközelítés kapcsán lehetőségünk lehet arra, hogy választ adjunk a különböző aggályokra, amelyeket nagyon sok helyütt hallunk Európában. De ezt egy közös politika irányvonal kontextusában tegyük meg, ami az integráció elemére épül, és aminek a célja, hogy tovább fejlesz a belső piacot. A jelentés három fő fejezetre tagozódik. Az első e, a kettes e, számú fejezet, építsünk egy erősebb belső piacot, ezt a címet viseli ez a második fejezet. Konkrét ajánlásokat e, dolgoztam ki, mindegyik alpontjára vonatkozóan azután nem csak egy belső piacot, egy erősebb belső piacot kell felépítenünk, hanem konszenzusra kell jutnunk az erősebb belső piacsal kapcsolatban, máskülönben ez nem jöhet létre. Tehát ezért viseli a következő fejezet azt a címet, hogy alakítsunk ki konszenzust. Vannak itt ö, elég ö, érzékeny kérdések a ö, viking laval per ítéletek kapcsán, gondoljunk csak a gazdasági szabadságokra, munkavállalói jogokra, azután a közbeszerzési kérdések, vagy a belső piacon az adó dimenzió kérdése tartoznak ide. Sokan félnek ettől, de de nincs igazuk. Én megpróbálok rámutatni arra, hogy a belső piacon ez az úgynevezett adó dimenzió annyit jelent, hogy továbbra is garantáljuk az adó kapcsán a tagállamok szuverenitását. Tehát nincs lehetőség együttműködni. Lehet, hogy a tagállamok arra meggyőződésre jutnak, hogy az együttműködés nélkül megőrzik az adó szuverenitást, de ha így járnak el, akkor annál gyorsabban el fogják ezt veszíteni. Azután a belső piac és iparpolitika, vagy belső piac és kohéziós politika. Az Európai Parlament elnökének nem címzem ezt, de azért elmondanám, hogy az új tagállamokban eh, nagyon nagy a támogatása annak, hogy erősítsük a belső piacot. Az új tagállamokban eh, kialakult ez a kultúra, a verseny, a növekedés és eh, étvágy, és ezek fontos elemek, hogyha politikai kezdeményezéseket akarunk tenni a belső piac kapcsán. Természetesen ezekben az új tagállamokban megvannak a saját aggályok, elvárások, és eh, a kohézió eh, dimenziója természetesen számukra különösen fontos. Ezeket az elemeket próbáltam tehát belefésülni a jelentésembe. Vannak olyan országok is persze, amelyek félnek attól, hogy a belső piac egy nyitott terepe lesz a külföldi versenynek. Nos, én hiszek a nyitottság előnyeiben, és meg kell őrizni a nyitottságot. Ezzel kapcsolatban is azonban válaszolnunk kell konkrét aggodalmakra. És itt használok egy kifejezést, ami egyszerű, talán kicsit kevésbé egyszerű megvalósítani, a nyitott, de nem lefegyverezett piac. És végül még egy utolsó fejezet foglalkozik azzal, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a belső piacot, és hogyan tudjuk ténylegesen felép kiépíteni. Nem várnak el talán az, hogy egy volt versenyügyi biztos nagyon puha irányvonalat követel, inkább kemény, taf irányvonalat várnának el, de ahhoz, hogy az végrehajtás szigorú és komoly legyen, de ugyanakkor mégis a legkülönbözőbb európai társadalmak elfogadják, mindenképpen az kell, hogy a belső piacsal kapcsolatos aggályokra megfelelő válaszokat tudjunk adni. Még annyit mondanék, hogy egy nagyon rövid három oldalas záró amelynek az a célja, hogy politikai kezdeményezés a belső piac és a gazdaság és monetáris unió erősítésének az érdekében. Tehát az utolsó fejezet kapcsán feltettem egy kérdést, ami szerintem mind a három EU intézménynek probléma. Azaz, szembesüljünk a következővel. A belső piac kulcsfontosságú Mégis, hogyha valaki pessimista, akkor a belső piac tulajdonképpen ilyen technikai, szürke és nagyon kevéssé szexi kérdések eh, konglomerátuma. Hogyan tudnánk tehát meggyőzni a politikusokat tagállamokban vagy az EU-ban, hogy most új eh, energiával és eh, új politikai erő kifejtések kell kezdjenek foglalkozni egy hát nem ennyire vonzó kérdéskörrel. Azt hiszem, hogy sokkal inkább világosá kell tennünk azt, hogy mi forog kockán az egységes valuta jövője, az európai integráció jövője a 27-ek számára. És biztos vagyok abban, hogy más építőkövek melyek sokkal vonzóbbak talán most, eh, mint a 2020-as eh, stratégia, vagy az EMU, vagy ez a gazdasági kormányzás, az economic governance kérdése. Hát mindezek eh, a témakörök nem annyira explicit, de alapvető kulcs elemei a belső piacnak is. Most a három EU intézménynek kell megtalálni a megoldásokat arra, hogy ezt a hatalmas, de kicsit gondolkozom, hogy mi lenne a legmegfelelőbb kifejezés, talán nem annyira izgalmas feladat kapcsán is képesek legyenek az energiát mobilizálni, ráállítani erre a kérdésre. És a sok fontos elem közül, amit a crash jelentésből kiemelnék, az egyik az, hogy az önök intézménye, a tanács, a bizottság kezdeményezésére meghatároznak majd egy csomagot arról, hogy hogyan kell előrelépni. Lehet, hogy egy opció a gyorsított eljárás lesz, mint ahogyan ez a 95-ös anyag zöldkönyv kapcsán is így volt, aminek az eredményeképp 92-ben megvalósult a belső piac. Azt hiszem, hogy a 85-ös fehér könyvet analógiaképpen valóban felhozhatom. Ugyanis amit Barózó elnök most tett, a tavaly szeptemberi politikai eh, iránymutatásokban, az szerintem tökéletesen párhuzamba állítható a 25 évvel ezelőtti politikai kezdeményezéssel. A különbség csak az, hogy most, eh, most a külön, körülmények sokkal nehezebbek, ezért eh, még nagyobb eltökéltségre van szükség. De nagyon hálás vagyok ennek elnök úr, bizottság elnök úrnak is, és valamennyiüknek, hogy tanúbizonyságát adják azon szándékuknak, hogy tovább akarnak lépni. Köszönöm. Oh, Mario, thank you. Nagyon szépen köszönöm, Mario. Köszönöm szépen. Először is ezt a kiváló, kitűnő munkát a jelentéssel kapcsolatosan. Én azt hiszem, hogy egy kis előnyben vagyok, ugyanis egyesek ugye azt mondták, hogy egy nagyon elegáns angol nyelven megírt ez a jelentés, viszont más nyelveken még nem olvashatjuk. Közbeszól Maria Monti úr, hogy már két-három nyelven ma délután rendelkezésre áll a szöveg. Elnök továbbá nagyon fontos mindaz, amit elmondott, az elkötelezettségről, a kötelezettségvállalásról a az egységes piacsal kapcsolatosan. Ez a bizottság, mint az IMCO is úgy tekinti, hogy az egységes piacet az Európai Unió jövője szempontjából a polgárok számára kulcsfontosságú természetesen nem csak szolidárisak vagyunk az erőfeszítéseivel, a célkitűzéseivel, de már el is fogadott a parlament egy jelentést nagy többsége a képviselőknek ebben a bizottságban elfogadott egy jelentést e, e, témában. E, világos javaslatokra van szükség, egy egységes piaci szabályra van szükségünk. Ugye már létezik a Small Business Act, egy ilyen típusú jogszabályra, dokumentumra van szükség a belső piacra kapcsolatosan is. Azt hiszem, hogy a tagállamok számára is nagyon fontos lenne ez. Az EU 2020-as tárgyalásával kapcsolatosan a jövő héten. Azt hiszem, hogy felhozzuk majd ezeket a javaslatokat is. Nagyon fontos figyelembe venni az egységes piac dimenzióját az EU 2020-as stratégiájában is. Ugye ezen a héten dolgozunk ezen a témán párhuzamosan, és mindez nagyon bátorító a jövőre vonatkozólag. Nagyon kevés az időnk most a kérdésekre, de először a frakcióvezetőket kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket, aztán a koordinátorok következnek, és azután kerül sor a válaszadásra. Köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy itt volt. Nos hát, kérem, körülbelül 20 percünk van, maradt. Azt kérem, hogy mindössze két-három percben kérdezenek, vagy szólaljanak fel a kollégák először. Tehát sorrendben Schwab úr következik, Gepárt asszony, Bozúj úr, Törini asszony, Kozicsni úr és Dion úr következik majd, tehát a politikai frakciók képviselői, aztán eh, Louis Grec úrnak, a jelentéstevőnek adom meg a szót, ugye ő készítette elő ezt a jelentést, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan is sikerül az időpontot betartani. Először Schwab úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Monti professzor úr, a néppárti frakció nevében szeretnék gratulálni önnek ez a kiváló és mindenek előtt nagyon kiegyensúlyozott dokumentumhoz. A belső piaci fogyasztóvédelmi szakbizottság, de az egész Európai Unió számára is eh, fontos jelzéseket tartalmaz ez a jelentés, amely eh, felé orientálódhatunk a következő évek munkája során. Michael Harbour is elmondta, hogy Greg kollega jelentésében szeretné a Single Market Act meghozatalát. Most ennek a dolognak az aktualitása mit sem csökkent, sőt, nagyon sok dolog merült fel, amit át kellene venni ebbe a belső piaci törvénybe, a Single Market Actbe. A dokumentumot nem tudtam még végigolvasni, de néhány mondat feltűnt. Például azt írja ön, hogy a szabályozás egy nagyon fontos eszköz lehet ahhoz, hogy egyértelművé, átláthatóvá, világossá tegyük a jogszabályokat. A 3.1 amelyekben azt olvashatjuk, hogy a belső e, piac, e, a e, szociális piac gazdaság rendkívül versenyképes modellje. Ez tulajdonképpen az ön jelentésének a kulcs eleme, hiszen minden többit ez alá lehetne besorolni, a digitális belső piac, a fogyasztói jogok, vagy az adózás kérdése, amelyek kapcsolatban nagyon világosan állásfoglalt foglalt az előbb. Ezek végül is alpontjai ennek az alapvető modellnek, eh, amilyenné akarjuk tenni az Európai Uniót. És az elmúlt hét eseménye is bizonyították azt, hogy az európai állam és kormány főkészek és képesek arra, hogy a szükséges döntéseket meghozzák. Most még eh, mielőtt a kérdésemet feltenném, még egyszer megköszönöm ezt a hatalmas munkát, és biztosítatom önt arról, hogy az én frakció mindent megtesz annak érdekében, hogy a jó következtetéseket vonjuk majd le ebből. Szépen köszönöm, Evelyn Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm Monti professzornak a munkát, és köszönöm a beszélgetéseket is, amelyeket lefolytathattunk önnel, és azt, hogy az Európai Parlament véleményét nagyon is figyelembe vette a viták során. Nem volt könnyű ezt a 102 oldalt áttekinteni másfél óra alatt, különösen, hogy angolul van a szöveg, tehát nem tudok mindenről véleményt nyilvánítani, ami benne van ebben a jelentésben. De az előző előadását, amelyben bemutatta a szöveget, nagyon érdekesnek találtam, és egy-két dolgot ebből szeretnék kiemelni. Pozitív politikára van szükség a polgárok számára. Ez világos, és mellé szeretnék még néhány számomra fontos elemet kiemelni. Ön azt is mondta, hogy hatásvizsgálatokra van szükség a jogszabályokkal kapcsolatban. És ezt kiegészítette azután azzal, hogy több versenyt szeretne, és több bűnüldözést igazságszolgáltatást. Ez így rendben van, de szerettem volna, hogyha ezt még hozzáteszi azt, hogy is több jogot a polgárok és a munkavállalók számára. Ez a második mondat elmaradt, pedig pontosan ez az, amire szükség van az emberek számára kell a belső piacot megteremtenünk. Abban az érdekében, hogy a, a gazdaság az emberek érdekét szolgálja, és nem fordítva. Ez nem volt annyira egyértelmű az ön által elmondottakban. Én ennél, mint szociáldemokrata, többet kívántam volna. A 72. oldalon például azt olvashatjuk, hogy még egyszer foglalkozni kell a kiküldetés irányelvel, Hát, a sztrájkra való jog és ennek a jognak a gyakorlása mindenképpen nagyon fontos kérdés, a skandináv országokban különösen. És hogyha ön azt mondja, hogy ezt a, az irányelvet javítani kell, erre csak rábólintatok, igen, és mindenképpen a szociális jogokat, a munkavállalói jogokat erősíteni kell, és tiszteletben kell tartani eh, a tagállamoknak ezeket a jogokat. És eh, ha szükség van erre, akkor koordinálni vagy harmonizálni kell ezeket európai szinten, például a jogérvényesítés vagy a csoportos keresetek ügye kapcsán. Ezek számunkra nagyon fontos eh, dolgok ahhoz, hogy a belső piac valóban pozitívan fejlődjön. És ugye a három nyelvi változat között, amit erről említést tett, remélem, hogy ott van a német nyelvi változat is, mert akkor gyorsabban is el tudom majd olvasni a szöveget, és pontosabban meg tudom érteni mindazt, amit ön leírt. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Edlingefán. Christian Bosszúj úr, román nyelven beszélek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Monti professzornak az erőfeszítésekért, a munkáért, és köszönöm a kiváló minőségű dokumentumot. Ez egy jövőre vonatkozó stratégia. Akarjuk erősíteni a belső piacot. És szintén meg vagyok győződve arról, hogy ezen dokumentum kapcsán egy újabb konzultációra lesz szükség, majd a mostani eszmecserénk kapcsán is. A belső piac megerősítése mindenképpen fontos a globális változások tükrében is. Ön több mindent említett, ami felkeltette a figyelmemet. Például az anyagban egy rész szól az eh, energetikáról, és itt is a közös megközelítést, a szolidaritást emelte ki, azt, hogy energia tekintetében is biztonságot kell eh, teremteni. Itt a megújuló energiák eh, támogatását szeretném még kiemelni, és az energiapiac kapcsán reméljük, hogy az árak is csökkennek majd az európai polgárok számára. Szóval ezután a jelentésében a határon átnyúló egészségügy kérdéséről is. Gondolom, hogy nem szabad feladnunk az ezzel kapcsolatos kezdeményezésünket, azt az irányelvet, amit az Európai Bizottság dolgozott ki, hiszen eh, a tanács most leblokkolta ezt a, ennek az irányelvnek a továbbvitelét szóval a jelentésében egy másik irányelvről, ami a szakmai képzésre, szakmai képzéssel kapcsolatos irányelvről és a szolgáltatás irányelvről is említést tesz. És van itt még egy ajánlás, ami nagyon hasznos lehet számunkra. Mégpedig az, hogy nem irányelveket vagy rendeleteket kell csak alkalmaznunk, hanem az egész szabályozási környezet fontos a belső piac szempontjából. Azt hiszem, hogy ez egy bátor stratégia, és mindenképpen gratulálok önnek, támogatni fogjuk a törekvéseit, hogy a közös célokat elérjük. Köszönöm szépen, Krisztián Bozoly. Emily Tunnanen, köszönöm szépen. Dán nyelven fogok felszólalni. Először is, elnök úr, először is szeretnék önnek köszönetet mondani a hatalmas munkájáért. Valóban ez egy nélkülözhetetlen munka. Amikor Európáról beszélünk, amikor azt arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet 23 millió polgár számára megoldani a munkanélküliséget, akkor azt látjuk, hogy nagyon fontos ez a téma. Szeretnék a frakcióm nevében önnek gratulálni, de szeretnék szólni néhány aggodalomról is. Ezek valós aggodalmak. Ugye itt van a szociális probléma. Nagyon nagy problémák vannak a munkaerőpiacon. Aztán környezettel kapcsolatos problémák azért is adódnak, mert nincs még egységes zöld belső piac. Ezt is e, e, el kell ismernünk, és le kell vonnunk a következményeket, ahogy ön is elmondta, ugyanis politikai megoldásra van szükség. Négy dolgot szeretnék megemlíteni. Én csak az összefoglalót olvastam. Ön a szociális jogokról is beszél. Azt hiszem, hogy egyensúlyt kell biztosítani a szociális jogok és a gazdasági szabadság között. Meg kell nézni, hogy a kiküldetésiről szóló irányelv hogyan kapcsolódik ehhez a témához. Amit ön javasol, az egy nagyon jó kezdet. Továbbá teljes mértékben egyetértek azzal, amit a fiskális politika, az adópolitikával kapcsolatosan mond, ír. Fontos a vállalatok és a polgárok számára is könnyíteni az adóztatáson. Fontos az európai versenyképességet biztosítani. Nem teljes harmóniára van szükség, hanem egy minimum harmonizációra. Éppen ezért a tagállamok számára is valamennyit engedni kell a szuverenitásokból. Ez egy fontos dolog. Továbbá azt írja, hogy az általános érdekű szolgáltatások is kapcsolódnak a belső piachoz. Itt nem igazán tudom, hogy a belső piacon ön szerint mi lenne a szerepe az általános érdekű szolgáltatásoknak. Továbbá, a zöldek frakcióját képviselem, és azt szeretném, hogy inkább, még inkább zöldek legyünk. Hogyan lehetne ezt a szöveget is zöldebbé tenni? Ez a kérdés. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a különböző beruházásokat, a iparpolitikát, egy integrált politikát. Igen, mindenképpen a termelés módozatain is változtatni kell. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes lehet mindezt kifejleszteni. Még egyszer egy nagy köszönet, ön, köszönet önnek, és hát majd nagy figyelemmel olvasom el ezt a szöveget. Koszinszki úr. Én az európai reformerek nevében szeretnék felszólalni. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó minőségű jelentésért. Én is átolvastam ezt a dokumentumot, és van egy olyan fejezete, amelynek az a címe, hogy hallgassunk, hallgassuk meg az európaiakat. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, mert még a válság kialakulása előtt, amely ugye egész Európában megjelent, már akkor olvastunk javaslatokat arról, hogy hogyan lehetne a válságból kikerülni. Fontos az európai polgárokat meghallgatni, ugyanis az polgárok egy sokkal életképesebb európai ipart szeretnének a az, hogyha az adókat diversifikáljuk, talán ö, nagyobb segítséget jelentene, mint hogyha harmonizálnánk az, az adózást. Nagy öröm számomra, hogy olvashatok e- azokról a témákról, amelyeket sok esetben kritizálnak az európaiak, tehát hogy legyen kevesebb bürokrácia, kevesebb szabályozás, túlszabályozás, és így tovább. Nagy öröm számomra, hogy a szabványosításról is olvashatok. Ez egy fontos dolog a legkülönbözőbb szinteken. Fontos a jobb szolgáltatások kialakítása szempontjából, az innováció szempontjából szempontjából az egységes piacon. Na most, ami a főbb nehézségeket illeti, az itt nem csak az önjelentéséről szeretnék szólni, hanem inkább általánosságban. Azt látjuk, hogy az egységes piac a szolgáltatások területén egy olyan terület, ahol sokkal többet kellene tennünk, persze más területeken is, de itt elsősorban, amit ön egy ö, szexi ö, ügynek nevez, én azt politikai bátorságnak nevezném. Európai szinten hogyan lehet tovább lépni? Mit lehetne ö, ö, fejleszteni? Hogyan lehetne irányvonalakat megvalósítani. Ugye van, akinek vannak, van, aki merész, bátor, a megvalósítás terén. Stoiber úr bizottsága nagyon sok mindennel foglalkozott, ami aztán nem került végrehajtásra. Tehát EU szinten, nemzeti szinten sokkal nagyobb bátorság van szükség, hogy az önök javaslatait megvalósítsuk. Végül pedig Ion úr következik. Köszönöm, elnök úr, és nagy köszönet illeti Monti professzort, aki nagyon sok mindenkivel vette fel a kapcsolatot, a szakbizottsággal és bilaterális módon is, és Monti úr nagyon jól ismert arról, hogy milyen kellemes és barátságos módon végzi a munkáját. Csak nagyon gyorsan tudtam átfutatni, átfutni a jelentést, de azért néhány pontra már figyelmes lettem. Persze nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amire oda kell figyelnünk. Nagyobb figyelem a kis és középváltók számára, azután az egyenlő játékszabályok, a level playing field, azután a megfelelő szabályzási környezet, amelyre egy nagyon jó kifejezést alkalmaz a jelentés. Nem szabad túl teljesíteni a jogszabályokat, ezt ez a bizottság is többször kihangsúlyozta. És végül, de nem utolsó sorban a társasági adó kérdésével foglalkoznunk kell. Itt jó lenne a több harmonizáció, de még egyeztetésre van szükség, meg kell akadályozni a konkurenciát a tagállamok között, a társasági adó kulcsokkal kapcsolatos állandó versengést. Gebhardt asszony hasonlóan én is a szociális jogokat szeretném még kiemelni. Azt hiszem, hogy az egyelő munkáért egyelő javadalmazás az mindenképpen továbbra is egy fontos követelmény lesz. És hogyha azt kéri a jelentésben, hogy a kiküldetés irányelvet még egyszer vizsgáljuk meg, akkor ezt ennek az alapján kell megoldani. Teljesen, teljesen ebből egyetértek Monti professzorral, amikor azt mondja, hogy a belső piac az elkövetkező időben a minden, mindennapi munkánkban is a középpontba kell, hogy álljon, és a hatásköri megosztása bizostás, bizottsággal, hát mindenképpen fontos lehet, hogy a közlekedési bizottság és az Európai Bizottság között vannak hatásköri kérdések, és lehet, hogy más ügyben a foglalkoztatási bizottság kell, hogy együttműködjön jobban a bizottsággal. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Diana. Végül pedig, mivel már nincs más rossz időnk, de eh, majd lesz más alkalmunk, hogy eh, meghívjuk ismételten Mario Monti urat, de a jelentéstevőnek mindenképpen meg szeretném átadni a szót. Ő, ő az alelnöke és a bizottságunknak Louis Grech úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Csak úgy, mint kollégáim, sajnos én is hát nagyon csak röviden láttam ezt a jelentést, de Monti professzor egy kiváló jelentést dolgozott ki, jól érthető, és nagyon, nagyon széleskörű alapokra helyezte a jelentését, és azt hiszem, hogy ezt elfogadhatják a tagállamokat, tagállamok is. Én mm, ami a szociális és a környezetvédelmi dimenzióit illeti a belső piacnak, ezek, ezt fontosnak találom. Aztán van egy fejezet, amely a polgárokkal foglalkozik, valamint a fogyasztók kérdéseivel. Ami azonban engem igazán érint, az az, hogy ezután, a jelentés után mi is lesz a következő lépés. Nem is, <laughs> ez a bizottsághoz szól ez a kérdés, nem ön, nem önhöz. Mik lesznek a javaslatai a bizottságnak? Azt hiszem, hogy mindenképpen meg előre mutató javaslatokra van szükség és igazán szeretném tudni, hogy a, mi is lesz a bizottság reagálása ezen jelentésekre, ezen javaslatokra, hogyan lehet majd valódi stratégiává alakítani ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen. Nos, jó? Elnézést kérek, de mindenképpen most meg, le kell rövidíteni ezt a vál ezt a beszélgetést, ugye még három jelentéstevő vár itt a jelentésének megvitatására. Remélem, hogy lesz még alkalom, hogy visszatérjünk erre a vitára. Napirendre fogjuk tűzni azt, hogy eljöjjön a professzor úr, de most azért megadnám önnek a szót, hogy válaszoljon az elhangzottakra, vagy kommentált fűzön az elhangzottakhoz. Barózó úr hogyan is fog válaszolni mind erre ön szerint, vagy mi lesz az ütemterv ezzel kapcsolatosan? Köszönöm szépen. Talán az utolsó megjegyzéssel kapcsolatban kezdeném. Tehát ezt nem csak az elnök úr, hanem Greg úr is említette, tehát hogy a bizottságnak mi lesz a következő lépése. Nyilvánvalóan ezt a kérdést a bizottságnak kellene feltenni, biztos is vagyok benne, hogy fel is teszik neki, ugyanis nem véletlen, hogy Barozó elnök úr ezt a kezdeményezést elindította, és jelentést kért, és megengedte, hogy teljességében, és hangsúlyoznám, hogy mennyire hálás vagyok ezért, tehát hogy a bizottságnak a munkatársait, a szolgálatait felhasználjam a jelentésemhez. És a hosszas, mélyreható és ösztönző beszélgetés, amelyet folytattunk ma reggel, amikor átadtam a jelentést, azt a benyomást erősíti meg bennem, hogy ezt a jelentést valóban fel akarja használni. És ez azt mutatja, hogy érdekli ez a téma, most e, szeretne időpontot találni arra, hogy bemutassam a bizottságnak ezt a jelentést, és megvitassuk ezeket a kérdéseket. Most nem olyan helyzetben vagyok, hogy a bizottságnak a nyomonkövetési programját itt felvázoljam, de biztos vagyok benne, hogy ez a kérdés továbbra is nagyon fontos szerepet játszik majd a jövőben. Nyilvánvalóan a parlamentnek a, és a másik két intézménynek a szerepe nagyon lényeges lesz az Európai Tanácsnak az elnökével kétszer is beszéltem, és az önök levelét is említettük, és nyilvánvalóan mindenki fontos szerepet játszik ebben a folyamatban majd. Elnézést kérek, hogy a jelentés egyelőre csak egy nyelven áll rendelkezésre. Azt hiszem, hogy a bizottságnak az internetes oldalán már három másik nyelven, franciául, a németül és olaszul rendelkezésre áll, és nem sokára mindegyik nyelven megtalálható lesz. Elnézést kérek, hogy önöknek nem tudtuk ezt a saját nyelvükön, és megfelelő időben rendelkezésre bocsátani, de ugye értékelik azért, hogy ide siettem, hogy bemutassam ezt a jelentést. Nem akarok most minden megjegyzésre kitérni. Nyilvánvalóan érzem a támogatást, de ez annak a feltétele, hogy önök el tudják majd ezt olvasni, lesz rá elegendő idő. Ez azért bátorító. Hangsúlyozni szeretném azokat a szempontokat, amelyeket úgy tűnt, hogy hiányolnak, mert a konzultációk meglehetősen gyorsan történtek. Gebhardt asszony is említette ezt. Én mondtam, hogy több verseny és több végrehajtás. Ugyanis ez a meggyőződésem, hogy ezekre szükség van. Különösen az a meggyőződésem, hogy ne árusítsuk ki az egyre inkább elfog, nem elfogadható egységes piacot, és ezzel elfogadjuk azt, hogy kisebb, kevesebb végrehajtás legyen. De először is a jelentésnek az alcímét nézzük meg, tehát egy új stratégia az egységes piac számára. Az a főcím, de az alcím az európai gazdaság szolgálatában és a társadalom szolgálatban. Nem tudom, hogy eh, korábbi dokumentumokban találkoztak-e már ezekkel a kifejezésekkel. Ha megnézzük a 25 25 hetedik oldalakat, akkor itt a különböző problémákról beszélünk, és örülök, hogy ezeket itt felsoroljuk, ezeket sosem próbálnám enyhíteni. Például a B1, az 25. oldalon a Concerns of Rent Seekers. Nos, ezt kell pontosan a az egységes piacnak elővenni. Tehát, hogy a nyugdíjasok és a, a fiatalok problémájával akarunk foglalkozni, tehát nem, nem akarjuk korlátozni a hozzáférést. Tehát amikor azt mondtam, hogy a versenyt és a végrehajtást ne adjuk fel, mert hogyha ezt feladnánk, akkor rossz értelemben vett ö, ö, utat választanánk, tehát olyanokat, akik a nyugdíjat tartják szem előtt. De aztán nézzük az a állampolgárok, a fogyasztók, a, a társadalomnak a különböző problémáit, aggájait. És láthatják, hogy külön említjük a társadalmi problémákat, amelyek az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Az ajánlásokat tekintve láthatjuk, és ez is szimbolikus, az erősebb egységes piac építése a 37. oldalon, 38. oldalon, az első bekezdésben azt írja, hogy az állampolgárok, a fogyasztók és a KKV-k számára akarja az egységes piacot megerősíteni. Ezt nem gyakran halljuk. Én nem csak Európát, hanem az önök bizottságát is meghallgatom és láthatják, hogy épp ezért fogalmazzuk meg ezeket a problémákat. Aztán a fogyasztók kezébe is akarunk erőt adni. És és örülök annak, hogy Tuomen asszony elismerte, hogy a környezetvédelmi problémákkal is foglalkozunk. Ő ugyan azt mondta, hogy többet is szeretne ezekből látni, de a, az egységes piac és a környezetbarát növekedés című fejezetet is nézze meg, a, különösen az ajánlásokkal, konkrét ajánlásokkal aztán a munkások, a munkavállalóknak a e, jogaival, a kiküldött munkavállalóknak a jogaival e, különösen foglalkoztam, és meghívtam egy közös konzultáciára a Business Europe és az Európai Szakszervezeti e, Szövetségnek a képviselőit, hogy a lehetőségeket megvizsgáljuk és jelöl, kijelöljük a lehetséges utat. Buzoly úr említette többek között, hogy én inkább a rendeleteket, mint az irányelveket ajánlanám. Nem akarom persze a rendeleteknek a terhét növelni, de hogyha egy konkrét eszközt akarunk választani, akkor talán ezzel többet lehet tenni. Kramber úrnak nem volt külön kérdése támogatásáról biztosított, és a szociális piacgazdaságra külön utalt. Ez átvonul az egész jelentésen, és ez mindegyik frakciónak a kedvére szolgál talán. Nem egy rituális utalásról van szó, hanem valóban komolyan gondoljuk és több megjegyzés is volt Kozsusnyik Tulán és Dion uraktól, akik a, az adó dimenziót is említették. Gondolom, hogy ez is felhívja a figyelmet az olvasóknak, a, az olvasók figyelmét erre a problémára. De Jong úr, Dion úr is említette, hogy nem akarjuk, hogy az alapvető munkavállalói jogokat fenyegetse az egységes piac. Tehát nem akarjuk ezt a benyomást sem kelteni. és többen is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Elnök úr, nem hiszem, hogy ezen alkalommal mélyrehatóbban kellene ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Elnézést kérek, hogy nem tudott mindenki szót kapni, de én mindig rendelkezésre állok, és köszönöm a figyelmet és a támogatásukat. Uh, well, thank you Uh, very much, first of all, for offering to... Köszönöm szépen, hogy uh, először is felajánlotta, hogy eljön bemutatni a jelentést. És az, amikor én először olvastam, akkor én is úgy láttam, hogy a munka minősége és a betekintés azt bizonyítja, hogy ez egy személyes feladata volt önnek, amelyet a, biztos, a bizottság elnöke önre ruházott és ön egy nagyon összefüggő függő képet festett erről, és számunkra ösztönzőként hat, hogy az ön gondolkodása megfelel a bizottság gondolkodásába. Tehát, hogy a, az egységes piacnak a szerepe nagyon fontos, és ehhez politikai támogatás szükséges. És van egy javaslat, ajánlás, amely a nemzeti parlamenteknek a képviselőit felkéri arra, hogy e, az egységes piaci e, jogszabályokról e, beszéljenek velünk. Nos, akkor ezzel lezárjuk az első részét a az ülésnek, de mielőtt ön elmenne, szeretnénk megkérni, hogy írja alá a jelentését, és ezt a levéltárunkba beletesszük a jövő céljából, és hogyha vannak fényképezek, akkor e, amikor ön átadja e, nekem, akkor ezt is lefényképezhetik, és ezt is eltesszük. És most a webkamerának is feltartom ezt. Ez az első tényleges e, nyomtatott változat, de az internetes oldalunkon is rajta lesz, és lesz egy cím is, hogy a megjegyzéseket, reagálásukat közölhessék velünk. Most akkor egy nagyon rövid szünetet tartunk, amíg Mario Monti aláírja ezt, és aztán folytatjuk a mai napi rendet. Köszönöm. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now... Hölgyeim és uraim, szeretném most akkor az önök engedelmével folytatni. Három jelentés következik, és aztán még van más feladatunk is. Szeretnék emlékeztetni a ma délutáni napi rendre. Semeta biztos úr 17 óra 15-kor jön. A bizottság a főigazgatóságának és a tárcájának a feladatáról beszél, tehát struktúrált perbeszéd a 2010-2011-es jogalkotási és munkaprogramról. Nos, hivatalosan is el kell Szui asszonynak a jelentését indítanunk. Ez volt az első feladata ebben a bizottságban és a cégnyilvántatások összekapcsolásával foglalkozik. És ennek az ütemtervéről is beszélni kell még. Ugyanis, hogyha a Júri e, az ütemtervéhez ragaszkodik, akkor ez lesz az egyetlen e, alkalom, hogy ezt megbeszéljük. Aztán Grech úr alelnökként a komitológiai kérdésekkel és a végrehajtói hatáskörök gyakorlásával foglalkozik, és az alkotmányügyi vagy a jogi bizottság, nem is tudom, tehát valahol is foglalkoznak még ezzel. És Semeta úr 6 óra 15-kor zárt ülésen szeretne a bizottság tagjaival találkozni a jelenleg folyó tárgyalásokról, ezért tartunk egy rövid ülést még a végén. De mielőtt megtennénk, elkezdenénk ezeket, néhány hivatalos bejelentésem is van. Először is meg kell kérnem, hogy fogadják el a napi rendet. Köszönöm szépen. Aztán körbeadtam a bizottság elnökeinek a konferenciájának a dolgozatát, amely a 2020-as EU stratégiáról szól, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Louis Greg jelentést egészében függelékként, merikletként hozzáfűztük ehhez. És a szövegben rövid összefoglalások is vannak, amelyeket a kor, koordinátorokkal fogadtunk el, és Rüle jelent, a Rüle jelentést is belevettük. És ezt a jelentést egy politikai állásfoglalás megvitatása szempontjából is elővesszük majd. A április 27-28-i ülésnek a jegyzőkönyvét szeretnénk elfogadtatni. Hogyha van valami ellenvétes, akkor kérem a holnap esti ülés zárás előtt ezt juttassák el hozzánk. Most pedig akkor Szeretném az európai szabványítás jövőjével foglalkozó saját kezdeményezésű jelentésnek a jelentéstevőjét felkérni, hogy beszéljen erről. Most csak elindítjuk ezt a jelentést, és hogyha az árnék jelentéstevők szeretnének hozzászólni, akkor tegyék meg, de igazából ma délután nem tudunk igazából eleget tenni az alapos megvitatásának. 23-áig van még időnk ezt megtenni de most minden esetre elindítjuk ezt a folyamatot, és Kozsusnyik úrnak időt biztosítunk, hogy vázolja fel a megközelítését. Köszönöm szépen. 25 percet kellett volna kapnom, de most csak egy percem van. Van egy rövid, előre előkészített előadásom, és elküldöm majd a dokumentumot a kollégáknak, és ezt a megjegyzést is. Inkább most konkrét dátumokat említek. Június 23-án lesz egy nyilvános meghallgatás, aztán július 15-ig lehet a módosításokat benyújtani, és az IMKOZ első szavazás szeptember elején fog megtörténni, és a Strasburgi második szeptemberi plenárison, vagy az első októberi plenárison szavazunk erről. Tehát az európai szabályozás jövőjéről. Egyetlen kis megjegyzésem lenne, az utóbbi két, három, négy hét során sok szervezettel találkoztam szenelek és másokkal, a nemzeti, nemzeti eh, szabványosítási szervezetekkel Londonban, Berlinnel, eh, olasz és cseh eh, képviselőkkel, és az argentinai szabványozási intézetnek a vezetőivel is még találkoztam. Nos, a bizottságunkban egyelőre nincsen szilárd eh, pozíciója ennek a kérdésnek, pedig az európai innováció versenyképesség szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát itt van a bevezető eh, dolgozatom, és ezt elküldöm majd a kollégáknak, és kérem, hogy a tanulmányozzák. Thank you very much. Um, and... Köszönöm szépen. Kérem, kérdezem a Shadow kollégákat, hogy kívánnak-e valamit hozzátenni, majd Gebhardt képviselő asszonynak adom el a szót, és kérem, hogy rövid észrevételeket tegyenek, mert később majd még hosszasabban is lesz alkalmunk ezt megvitatni. Igen, elnök úr, köszönetet mondok a jelentéstevőnek a kiváló munkájáért az a misszió, az a küldöttség, amely Genfbe megy majd, szintén nagyon fontos szerepet fog játszani a szabályosítás szempontjából. Ez egy jó indulás. Mindez kapcsolódik Monti professzor jelentéséhez is a belső piacsal kapcsolatosan. Genf után is lesznek találkozók, de ahogy mondom, Genfben egy nagy találkozó lesz a szabványosításra kapcsolatosan, aztán Palma de Mallorcán is lesz egy találkozó, és erről a témáról is szó szó lesz. Evelyn Gebhardt. Köszönöm. a Repo kollégám sajnos nem tud itt lenni, Helsinki-ben egy fontos ülésen kell ma részt vennie, nem tud itt lenni, és engem kért meg, hogy mondjam el, hogy az ő véleménye szerint a jelentés jó kezekben van, és Mindenképpen fontos, hogy a júniusi meghallgatáson majd mit hallunk, utána már sokkal konkrétabban tudjuk megvitatni, hogy mik a legfontosabb elemek, milyen irányba akarunk menni. A szabványosítás kapcsán figyelnünk kell arra, hogy ne akadályozzuk az innovációt. Ezek azok a kulcselemek, amiknek a közlésére felkért a kollégám. Puszolj, kollégám! szabványosítás, európai szabványosítási rendszerek véleményünk szerint központi eh, elemet eh, jelentenek az európai belső piac szempontjából is. Eh, az európai nemzetközi szabványosítás ugye erősítette Európa versenyképességét, ezért fontos, hogy legyen egy európai szabványosítási stratégia a versenyképes Európa érdekében, de támogatnunk kell, ahol lehet a nemzetközi szabványosítási törekvéseket is, ha csak nem pusztán európai ügyről van szó. Ne feledkezzünk meg arról, hogy európai szabványokra sok esetben szükség van, de részt kell vennünk a nemzetközi szabványügyi testületek munkájában is. Heidi Rula. Petra Tunis? Nem? Just une question, est-ce qu'il est possible de répéter la date Hát csak egy kérdésem lenne, hogy a, mi, mi a határideje a módosítások benyújtásának? Július 15-e, 12 óra. Emlékeztetnék még arra, hogy lesz június 23-án egy nyilvános meghallgatás ezzel kapcsolatosan a, egy félnapos program lesz, e, és a napi rend rendelkezésre áll. Tununen úrat is üdvözlöm, ő egy kulcsszerepet játszott az új javaslatok kidolgozásában. Nagyon jó, hogy itt van, és együttműködött szorosan az előadóval. Köszönöm. Csak annyit mondanék, elnök úr, hogy a meghallgatás, a jelentés nagyon aktuális, időszerű, és a szolgálataink elkészítik majd a szabványosítással kapcsolatos bizottsági politika felülvizsgálatát, folyik a konzultáció, ez május 24-ig folytatódik, és ezután a szokásos eljárás következik, a hatásvizsgálata jelentés, októberig nagyon jól ütemeztük a munkát, és nagyon jó időpontban van a meghallgatás is. Elnök, Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen sokat dolgoztak már az előkészületekkel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy két hét múlva Svájcba majd a nemzetközi kérdések megvitatására jól felfegyverkezve megyünk. Köszönöm, Edward. Szeretnél még valamit mondani, mielőtt ezt a kérdést lezárjuk? Azt hiszem, miután nincs időnk, szerintem nincs szükség arra, hogy erről ma többet beszéljünk. Két-három hónap múlva majd visszatérünk rá. Köszönöm. Rendben van, akkor mehetünk tovább. Szuliz asszony véleménye a következő. A jogi bizottság az illetékes cég nyilvántartások összekapcsolása a téma. Jelenleg angol, francia és német nyelven áll rendelkezésre az anyag. A többi nyelvi változat holnap délig még nem áll rendelkezésre, de hát legalább ezen a három nyelven megvan a szöveg. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a jogi bizottság június 23-án akarja elfogadni a jelentést. És hogyha ez így van, így lesz, akkor június 2-án, 3-án kell nekünk szavazni, ez a következő ülésünk. Ami pedig azt jelenti, hogy ezen a héten szerdáig lehet a módosítókat benyújtani. Jó, nagyon szoros ütemezés, és a titkárság azt javasolta, hogy esetleg tárgyalhatunk, alkudozhatunk a jogi bizottsággal, hogy ők halasszák el néhány héttel a jelentés elfogadását, hogy időt nyerünk, de hát még jelenleg ehhez az ezekhez az időpontokhoz kell ragaszkodnunk. Szújjeszön kérem, hogy mutassa be a jelentést, és utána majd a e, sedókat is meghallgatjuk. a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a konzultációnak mik is voltak a célkitűzései elsősorban az, hogy garantáljuk jogi szempontból a vállalatok szerepét. Három fontos pontról szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy fontos ebben a véleményben kidolgozni bizonyos pontokat. Az egyik, az első, az a cég nyilvántartások összekapcsolása. Nevezetesen itt nem csak arról van szó, hogy jól működjön ebből a szempontból is a belső piac, hanem hogy csökkentsük a vállalatok, azon vállalatok költségeit, amelyek több országban működnek. Ugye itt beszélhetünk az európai cégnyilvántartások regiszteréről, ez a lehetőség is lehetővé teszi az, hogy jobban hajtsák végre a különböző eljárásokat. Fontos a bizalom a piaci lehetőségek terén. Fontos minden nyelven biztosítani a hozzáférhetőséget, de legalábbis francia, német és angol nyelven ezek a munkanyelvek, tehát Fontos a különböző adatbázisokat harmonizálni, természetesen kontrollált adatokra gondolok. Aztán van egy másik pont, az az, hogy az egy információs rendszert hozzunk létre, és a már rendelkezésre álló hozzáférési pontokat is fejleszteni kell az adatbázissal kapcsolatosan. Nagyon fontos támogatni azt is, hogy azt a gondolatot, hogy fontos lenne a cégnyilvántartások összekapcsolása szempontjából figyelembe venni a lehető leg megbízhatóbb adatokat, ezeket harmonizálni kell, egy dinamikus rendszert szeretnénk létrehozni természetesen, remélve, hogy mindenki támogatja ezt a rendszert. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Szuri asszony. Feljegyeztem több hasznos észrevételt a véleményéből. Itt vannak az árnyék árnyékjelentéstevők, Campos, Kreitzmann, Dion, Guler kollégák, zöldeket képviseli, Úgyhogy kérem, hogy rövid észrevételeket tegyenek, és utána talán megvitathatjuk a határidők ügyét. Schmidtke úr, ha jól ejtettem ki a nevét, a bizottság képviseletében szintén jelen van. Corredo Campus professzor először. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a véleménykészítőjének a tervezetet és mm, a megjegyzéseket, amiket hallottunk tőle. Józan észre alapozza a munkát, és jó irányba mutat a belső piacsal kapcsolatos gondolkodásunk kapcsán. De nem ellenzek semmit, egy javaslatom lenne, amivel talán javítani lehetne az anyagot. Fontos látnunk azt, hogy az átláthatóságra nem csak az árakkal és a szolgáltatásokkal, illetve az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban van szükség, hanem a transzparenciára. Szükség van a de a gyártók, illetve a kínálat kapcsán is nem tudjuk azt, hogy mi kapható a piacon, hanem tudunk kell azt is, hogy kik működnek a piacon. Ezért olyan fontos a jogszabályoknak ez a része. Tehát több ismeretre van szüksége a fogyasztónak a gyártóval kapcsolatban. Ez a fogyasztói jogok szempontjából is fontos, hiszen minden fogyasztó kell, hogy tudja azt, hogy XY terméket vagy szolgáltatást ki kínál, ki nyújt a piacon, a belső piacon a eh, gyártó szervezetének vagy a társaságának a szabadságát eh, tekintve látnunk kell, az nagyon sokszor nagy, nagy ez a szabadság. Változtathatják a székhelyet eh, a cégek, és ezért a fogyasztóknak pontosabb is, ismeretekre van szükségük. Nem kockázatmentes minden, fennáll a nagyobb bürokrácia teremtésének a kockázata, de hogyha megnézzük a White-féle ajánlásokat, a Bright jelentést, akkor jobban megértjük, hogy többet nyerünk itt, mint amennyit elveszíthetünk. Több információra van szükség, változásokkal kapcsolatos adatok aktualizálásáról. És a határidőkről elnök KED déli 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje, de talán szújt azt, hogy meg később megkérem, megkérdezem, hogy mi a vélemény erről. Nekem úgy tűnik, és nagyjából egyetértettünk Szui asszony véleményében, természetesen lehet, hogy az ön olvasata egy kicsit más. Kreuzmann képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Létezik egy európai vállalati nyilvántartás, de nem minden, rendszer, nem minden tagállam vesz részt ebben a rendszerben. Ezért hogy ezt a nagy belső piacot akarjuk továbbfejleszteni, és azt látjuk, hogy a tagállamok nagyon hanyagok mindig feltesszük azt a kérdést ennek kapcsán, hogy van-e értelme mindig újabb és újabb rendeleteket, jogszabályokat megalkotni, hogyha e, kutyába se veszik ezt a tagállamok. A tagállamok feladata lenne az Európai Társasági Nyilvántartás, tehát ez az első követelés, amit eleget kell, hogy tegyenek. Minden információt, ami tehát aktuális, megbízható és, szab, és standardizált a releváns nyelven kell bevinni ezekbe a nyilvántartásokba és lényeges, hogy legyen egy egységes rendszer, ez az, a, ez, a, ez egyik, a másik pedig, hogy ezt használják, és megbízható legyen, mindig aktuális információkat tartalmazzon ez a nyilvántartás. Máskülönben visszaesünk majd a belső piaci platformra, amiben kapcsán mindenki tudta, hogy nem aktuális adatokat tartalmaz, és akkor semmi értelme a belső piac kiteljesítéséről beszélni, hiszen nem érjük el akkor azt a célunkat, hogy növeljük az átláthatóságot, és ugyanakkor több lehetőséget teremtsünk a belső piacon, hiszen a vállalatok, különösen a kis és közép vállalatok számára kívánunk előnyeket biztosítani meg kell az együttműködés szabályról is egyezni, kommunikációra van szükség a e, tagállami nyilvántartások e, kapcsán, tehát határon átnyúlóan kell, hogy kommunikáljanak a tagállami e, nyilvántartások és nagyon fontos az automatizált adatcsere biztosítása. Szükség van a nyilvántartás, a vállalatok és a külföldi leányvállalat vagy fiók kapcsán is az automatikus adatcserére, továbbításra Azt hiszem, hogy konszenzusra tudunk jutni majd a legfontosabb tennivalókkal kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Rúle asszony. Egy kis, egy aprósággal szeretném ezt kiegészíteni. Nagyon jónak tartom azt, hogy mindig kihangsúlyozzuk, hogy egység,es eh, egyablakos rendszert kell létrehoznunk, de szeretném kihangsúlyozni, hogy sajnos a tagállamokban sem jutottunk el idáig. Vegyük például a szolgáltatás irányelvet. Nagyon eltérő a gyakorlat a tagállamokban az egységes, egyablakos információs ponttal kapcsolatban, és attól tartok, hogy más területeken hasonló lesz a helyzet. Ezért jó erre ismételten emlékeztetni, ugyanis talán hosszú távon így tudjuk majd megszüntetni a bürokráciát. Jelen pillanatban tehát csak ezt tartom fontosnak, utaljunk arra, hogy sajnos ez az egységes információs pont nem működik minden tagállamban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rula Asszony, Dion úr. Köszönöm, elnök úr, rövid lehetek. Egyrészt egyetértek a szöveggel, a raportőr szövegével, másrészt azért hiányolom, hiányérzetem van az adatok minőségével kapcsolatos mondatok hiányoznak. Itt szerepel, hogy minden up-to-date, aktualizált adat legyen, de honnan tudjuk azt, hogy elég konkrétak az adatok, és pontosak. Tehát erről nincs, az adatok minőségéről nincs elég szó a jelentésben. Right. Well, um, uh, just, uh, uh, sorry, I have to check. Mr. Schmitzke urat kérdezem, hogy kíván egy rövid észrevételt tenni, hanem akkor visszatérek és kérdezem a jelentéstevőt, hogy mit gondol az határidőkről. Szeretném mindenek előtt megköszönni azt, hogy ez a fontos szakbizottság ilyen pozitívan áll hozzá ehhez a projekthez. Szerintem is ez előbb, előre tudja vinni a belső piac ügyét, növelheti a transzparenciát. Rendelkezésükre állunk kérdések kapcsán, és örülünk a konstruktív együttműködésnek. Szuli asszony, mint raportőr elégedett ezekkel a határidőkkel? Tehát május 12 a módosítók benyújtásának határideje, és utána más, június másodikán megbeszéljük ezeket, és június harmadikán szavazunk. Igen, természetesen egyetértek ezzel a ö, mm, nagyon szoros ö, idő ütemtervel, és remélem, hogy mindenki ö, időben be tudja nyújtani a módosítását. Nagyon elégedett vagyok mindazzal, amit hallottam, és teljes mértékben osztom ezeket a gondolatokat, hogy az adatok átláthatóságára van szükség, megbízhatós adatokra van szükség. Jó, hogy minnyáján egyetértünk ezzel, és jó lenne az egyablakos rendszert minél hamarabb beindítani, hogy sokkal inkább hatékonyan működhessünk. Köszönöm. Nagyon jó, köszönöm szépen, és gratulálok az ön első jelentésének ebben a bizottságban. Nos, menjünk tovább. A hetedik napirendi pont következne. Semeta biztos úr már azt hiszem itt van. Mm, a hetedik napirendi pont a mm, végrehajtási hatáskör ellenőrzésével kapcsolatos. Itt vannak az aján, a jelentés, az, az árnyék jelentéstevő, Kosusznik úr is, de először a jelentéstevőnek, Louis Grech úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ez egy jogalkotási vélemény a, a parlamentnek nagyon, nagyon fontos a szerepe. Tehát akkor elnök úr, ez egy vélemény, amennek az a célja, hogy hogyan lehet a, hogyan tud a, barla, a parlament hatást gyakorolni a bizottságra. Az Európai Parlament nek megvan a betekintési joga. Ez azt jelenti, hogy ez egy jelentős hatáskör az Európai Parlament számára, ugyanis ellenőrizheti azt, hogy a bizottság esetleg a jogait mm, meghaladja-e. A Lisszaboni eh, szerződés a tanácsot és a parlamentet ilyen szempontból egy szinten, egy szinten eh, határozza meg meg biztosítani kell azt, hogy a különböző jogokat nem ássák alá. Az Európai Parlament kapcsolata más intézményekkel az utóbbi időben tehát megnövelte a kapcsolatait, és ez lehetővé teszi számára a Lisszaboni szerződés. Tehát, hogy egy szinten gyakorolhassa jogait a tanácsal. Nagyon fontos ez a álláspont fontos a betekintési jog fenntartása. Az Európai Parlament számára a komitológiai eljárásban való részvétel is jelentős, ezt növelni kell. Nagyon sok garanciára van szükség a különböző dokumentumokkal kapcsolatosan fontos, hogy a hozzáférhetés biztosítva legyen itt a dokumentumokhoz való hozzáférésről van elsősorban szó, a különböző jegyzőkönyvekhez való hozzáférésről. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mayer úr, az egyik árnyék jelentéstevő sajnos nincs itt, az EPP nevében én szeretném elmondani azt, hogy Greg úr javaslata megfelel teljes mértékben a mi gondolatainknak, és támogatjuk ezt ugyanis az Európai Parlament kiváltságait a Lisszaboni szerződés érdelmében is er, megerősíti. Köszönöm szépen, Buzói úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Egyetértek Krek úr megközelítésével nevezetesen, hogy az Európai Parlament számára fontosak az új feltételek, mert részt vesz a jogalkotási folyamatban, a hatásköre megnövekedett, a parlamentet folyamatosan informálni kell a bizottság különböző tevékenységéről, eljárásairól. Én a módosítomat majd benyújtom, ami a végrehajt, a hatáskörök végrehajtásáról van szó, és ezek ellenőrzéséről a 6A ponttal kapcsolatosan teszek majd javaslatot egy módosítóra, tehát egy új a 6A cikket szeretnék a szövegben látni az Európai Unió érdekeinek megfelelően fontos, hogy a parlament és a tanács számára a megfelelő intézkedések biztosítva legyenek. Köszönöm szépen, Rúle asszony. Rövid leszek, határidőkről még beszélhetünk, de egyébként Greg javaslatát nagyon jónak, fontosnak tartom, erősíti a parlament jogait, és ez nagyon is időszerű a Lisszaboni szerződés elfogadása után. Uh, Köszönöm, Kostanszki úr. Köszönöm szépen. Nem szeretnék semmit, semmi olyat mondani, amely az előttem felszólalóktól különbözik. Én támogatom Grech úr jelentését, ugyanis teljes mértékben megfelel annak a szellemnek, amelyet mi is elképzelünk a különböző testületek együttműködésével kapcsolatosan. Most pedig visszaadom a szót Louis Grek úrnak, hogyha van még kommentárja az elhangzottakhoz. Nem, én szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak a hozzájárulásért, és várom a további ajánlásokat, javaslatokat, módosításokat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. A biztos úrnak éppen mondom, hogy, hogy mennyire fontos e, ez a hatáskör végrehajtásának az ellenőrzése a jövőben is, ez egy új ö, ö, folyamat, ö, e, új eljárásokat tartalmaz. És a biztos úrnak is feltesszük majd a kérdést, hogy hogyan lehet a dátumokat harmonizálni. Nem tudom, Busoly úr szeretne még néhány kommentárt fűzni az elhangzottakhoz. Igen, elnök úr, nagyon rövid leszek, nem szeretném húzni az időt. Minden felszólaló ugye a betekintési jogról is beszélt ne értsünk félre itt valamit a bizottság részéről. Van egy rész ugye az információs jog, nevezetesen a bizottság most már kiszélesíti a hatáskört. Ugye itt nem, már nem csak együtt döntésről van szó, ahogy ön is mondta, a hatáskört ki szeretnénk szélesíteni. Ugyanis a parlament egy időben kapja meg a dokumentumokat a komitológiai bizottság tagjaival. Tehát körülbelül 14 nappal, két héttel az adott ülés előtt meg kell kapniuk a dokumentumokat. Ami a 6a cikket illeti. A bizottság úgy tekinti, hogy a Lisszaboni szerződés eh, egy szint ketten tekinti a tanácsot és a ö, parlamentet. De ott van a 96-os cikk, amely kimondja, hogy a parlament egyedül gyakorolja az ellenőrzési jog, jogát a bizottság felett. A végrehajtás szintjén nem lehet leblokkolni, megátolni valamilyen intézkedést a, a bizottság, hogyha úgy gondolja, hogy az alapszerződéshez képest valamilyen jog megsértésre kerül, akkor a parlament a mi értelmezésünk szerint a végrehajtás nem gátolhatja meg. Tehát a betekintési jog létezik, a parlament, csak úgy, mint a tanács, minden dokumentumot megkap, és mind a tanács, mind a parlament abban az esetben, hogyha nem értenek egyet valamivel, ö, ö, felszólalhat ez ellen. De a betekintési jog nem jelenti azt, hogy felfüggesztünk valamit. Tehát nem jelenti a felfüggesztés jogát. Hogyha itt körülbelül évente ezer projektet utasítunk vissza a parlamenttől, azonban nagyon kevés kérelmünk van. Tehát itt egyfajta egyensúly hiány van, és úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a jogalkotók és a bizottság együttesen biztosítsák azt, hogy a betekintési jogot teljes mértékben tartsák be, természetesen figyelembe véve a hatékonyságot is. Fontos, hogy a Lisszaboni szerződés a tagállamok számára írja elő az ellenőrzést, de a betekintési jog a jogalkotó számára biztosítva van, és mind a parlament, mind pedig a tanács a bizottsághoz fordulhat abban az esetben, hogyha valamilyen jogot megsértenek. A végrehajtás területén, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt nem felfüggesztési jogról, hanem betekintési jogról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jogi bizottsággal tudom, hogy nagyon szorosan együttműködik, és a jogi bizottság természetesen nagyon is érintett ebben a témában. Louis Grech úr is tanulmányozta az összes folyamatot a bizottság hatáskörével kapcsolatosan. Louis, elnézést, lenne még kommentárja? Vagy nem? Jó, rendben van. No, ebben az esetben akkor csak úgy, mint Szuli asszony jelentésével kapcsolatosan, június 23-án lesz a szavazás a Júri Bizottságban, a május 12-e szerda 12 óra a odasítók benyújtásának ideje ez a bizottság június 3-án szavaz, aztán a szeptemberi plenáris ülésen térünk vissza a témára. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem azt, hogy a meghallgatása után most először találkozhatunk Semeta biztos úrral, aki széles körű, jelentős feladatokkal foglalkozik az adózással és a vám kérdésekkel, és elsősorban a vámi kér, vám kérdések érdekelik a mi bizottságunkat. Ezért nagyon örülünk, hogy a biztosokkal való eszme e, csere során őt is majd üdvözölhetjük az, a jövő programjait illetően, és e, hogy ezeket a kérdéseket megvitathatjuk. Először is e, két rész lesz egy nyilvános ülés, 6-ig, 6-15-ig, és utána más kérdésekről is szeretne beszélni a biztos úr, amelyekről jelenek folynak a tárgyalások, és ez csak a bizottság tagjainak lesz, tehát zárt ülés lesz. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük, és szeretném, hogyha bemutatná a munkaprogramját. Utána pedig hozzászólások, megjegyzések, kérdések következnek a frakcióktól és másoktól. Örülök hogy átadhatom ennek a szót. Köszönöm szépen. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Hallottam, hogy Mario Monti professzorral érdekes beszélgetést folytatjak az egységes piaci stratégiáról. Az én tárcám az adózás, valóban érdekli ezt a bizottságot, de ma nem csak az adózásról, hanem a vámkérdésekről is beszélünk. Ilyen érdekes előadás után, amelyet Mario Monti tartott, nehéz lesz lekötni az önök figyelmét, de azért megpróbálom. Amikor legutóbb itt voltam a bizottságban, akkor emlékszem rá, hogy mennyire örök, érdekelt önöket a vám kérdése. Most pedig szeretnék erről a területről beszélni, és ennek a jövőképéről, azért, hogy egy közös programot alakíthassunk ki. A vámuniónak a sima működése a belső piacnak egy nagyon fontos kérdése. A legitim kereskedelemnek a jogosulatlan akadályait el kell távolítani azért, hogy a belső piac a jólét, a növekedés és a foglalkoztatásnak a forrása lehessen a vámpolitika e, általában a múltban a kereskedelmi politika megvalósítását jelentette, és jövedelmet termelt. E, manapság a vám e, szolgáltatások nagyon sok feladattal foglalkoznak a hagyományosoktól eltérően. Az első az, hogy megvédjük az állampolgátokat. A Szeretném a vámhatóságoknak a munkáját úgy alakítani, hogy a fogyasztóknak és az üzleti vállalkozásoknak biztosítsuk a harmadik országokkal való kereskedelmet, és ez biztonságosan és önállóan történhessen meg. A vámszolgálatok kivételezett helyzetben vannak, és pedig azt illetően, hogy az illegális árukat felfedhetik, mint például a kábítószerek, a robbanószerek, nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek. A állampolgárok érdekében erőinket összefogjuk azért, hogy megvédjük az ellátási láncot. Harcolunk a kalózkodás és a hamisítás ellen, a pénzmosás ellen és más szervezett bűnözés ellen. A bizottság konstruktíven együttműköd itt az új kezdeményezéseknek az elindításában, elsősorban a szellemi tulajdonjogok megvédésében. A javasolt hajmisítás elleni kereskedelmi megállapodás most egy nagyon fontos téma. Nagyon örülök, hogy az elért eredményekkel a legutóbbi az akta felekkel történt megállapodás sikerült nyélbeütnünk, és minden szereplő számára biztosítjuk az átláthatóságot. Így a hamis vádakat eloszlathatjuk az aktáról, és pedig, hogy például a, a vámok, a, a laptopoknak a tartalmát is ellenőrzik a szellemi tulajdonjogok megsértésének negatív hatása van nem csak a legitim üzleti vállalkozásokra, hanem az állampolgárok mindennapi életére is. Hogy megerősítsük a szellemi tulajdonjogok megvédelmét, e, aktív együttműködést folytatunk az Egyesült Államokkal és Kínával. E, négy kulcsfontossági tevékenységet állapot, tevékenységről állapított, állapodtunk meg a kínai e, partnerekkel tavaly, és már is látjuk ennek a konkrét konkrét eredményeit, különösen az információ cserében és a vámhatóságok együttműködésekben, a kikötőkben és a légi kikötőkben. A bizottság munkaprogramjában láthatják, hogy jelenleg egy javaslaton dolgozunk, amely a tanács rendeletet eh, módosítja a szellemi tulajdonjogok vám végrehajtásával, és meghatározzuk, hogy mit tehetnek a vámhatóságok, milyen feltételek között, és amikor olyan árukkal találkoznak, amelyek eh, megsértik a szellemi tulajdonjogokat, mint például a védjegyek, vagy pedig a szerzői jogok. Vannak jövőbeli javaslataink is, amelyek az Európai Parlament állásfoglalásaira válaszolnak a csalás és hamisítás kérdéseiben, a nemzetközi kereskedelemben. Ez 2008-as decemberi és a tanács 2009 márciusi meghívására válaszol, hogy tekintsük át a jogszabályokat. A tagállamok, az érdekelt felek és a nyilvánosságot is bevonjuk ebbe nyilvános konzultatáson során, amelyet május 25-én zárunk le. Szeretnénk olyan helyzeteket feltárni, ahol a vámhatóságoknak lépése kell tenni, különösen az átmenő, a tranzit árukat illetően, és a kis küldeményeket illetően, amelyek az internetes értékesítésből származnak. Ennek a felülvizsgálatnak az eredménye biztosítékot nyújt azoknak, akik az európai fogyasztók egészsége és biztonsága miatt aggódnak, és ezen kívül megfelelő hozzáférés biztosítanak a, a valós, igazi gyógyszereknek. Előre tekintve azt hiszem, hogy a nyári szünet után egy javaslatot tudunk ezzel kapcsolatban benyújtani. Az Európai Parlament társ jogalkotó lesz ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ez a kezdeményezés az ön a fogyasztók és állampolgárok számára nyújtott egységes piac jelentéssel kapcsolatos. Azt hiszem, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy többet is lehet tenni az állampolgárok megvédése számára, mégpedig, hogy hatékonyabb és következetesebb legyen és jelenleg pont ilyen módon gondolkodunk a, a vámszervek jövőbeli szerepéről. A jövőbeli vám kezdeményezés egy stratégiai keretet nyújt arra, hogy a munkamódszereken javítsunk, és a vám uniónak a működésén, működését felmérjük. Jövőre 2011-ben a bizottság egy előrehaladási jelentést fog benyújtani az Európai Parlamentnek és a tanácsnak azért, hogy megmutassa, hogy hogyan kellene a vámszerveknek fejlődnie azért, hogy az EU állampolgárokat és vállalkozásokat megvédje. Most akkor átérek a második célkitűzésre, és pedig a legitim kereskedelemnek a megkönnyítése. E célból további erőfeszítéseket teszünk azokat a projekteket illetően, amelyek már is folyamatban vannak, de új kezdeményezéket is teszünk, hogyha alkalom nyílik rá. A kereskedelem megkönnyítésének a belső dimenziója nyilván ismert ennek a bizottságnak a tagjai számára. Nagy figyelmet folytatunk, és forrásokat is biztosítsunk a modernizált vámkódexnek azért, hogy biztosítsuk az alkalmazását 2013. június 24-ére legkésőbb időpont ez kell, hogy legyen. A a papírmentes és karcsúsított vám környezetnek a jogi keretét már 2008-ban biztosítottuk, most pedig a végrehajtás következik, és itt új kihívások jelentkeznek. Amikor befejezzük a végrehajtást, akkor a modernizált vámkódex csökkenti majd a megfelelési költségeit a kereskedelmi vállalkozásoknak, és felhasználjuk az információt és a kommunikációs technológiát. Ez a papírmentes környezet 2,5 milliárd euróval csökkenti a megfelelési költségeket. Ilyen módon egy teljesen elektronikus, interoperabilis vám környezetet hozunk vissza, amely megfelel az EU 2020-as stratégiájának. Az ilyen széles körű reformnak a végrehajtása nagy kihívást jelent e, azok a szabályok, amelyeket, e, amelyekben megegyezünk, az IT, tehát az technikai rendszerek e, modernizálásával kell, hogy együtt járjon, tehát két fontos harcot kell folytatnunk azt jelenti, hogy a bizottságon, a nemzeti kormányokban és a kereskedők között is igazodni kell ezekhez a kérdésekhez, és megfelelő forrásokat kell biztosítani. Tudjuk, hogy ezek a források jelenleg különösen csökkentek, mert minden tagállamnak megvan a költségvetési problémája. Röviden szeretnék beszámolni a kihívásokról, és mi, hogy milyen lesz a végrehajtási folyamat. A végrehajtási rendelkezéseknek a szövetség tervezetét most beszéljük meg a tagállamokkal, ez lesz a modernizált vámkódex. E, ezt a, ezeket a megbeszéléseket támogatják az üzleti folyamati modellezés e, munkája. És e, a végeredmény a, egy bizottsági rendeletet fog eredményezni, amelyet majd magyarázó jegyzetek is követnek. A 2010-es munkaprogram azt jelenti, hogy konzultálunk az érdekelt felekkel, előkészítjük a végrehajtó rendelkezéseknek a tervezetét, és konzultálunk a bizottság más szolgálataival is. A tervek szerint a szöveget megvizsgáljuk és megszavazzuk a közösségi Vám bizottság keretében 2011 elején, és aztán a parlament és a tanács megvizsgálja ezeket a szövegeket. A jövő év közepére a, szeretnénk elfogadtatni a bizottságnak a rendeletét, közreadni és végrehajtatni. Az elektronikus vámrendszer azt biztosítja majd, hogy a, kö, a papír nélküli környezet az párhuzamosan fejlegyen más kérdésekkel. 2009. július 1 -e óta a vámhatóságoknak elektronikusan kell az érkezés előtti és az indulás előtti információt kicserélni azokkal az árukkal kapcsolatban, amelyek belépnek vagy kilépnek az EU-ba vagy EU-ból. Hogyha a késlekednek a tagállamok, akkor mi nyomon követjük a munkájukat, mert szeretnénk minél gyorsabban bevezetni ezt a vám rendelkezést. Tehát röviden összefoglalva, tulajdonképpen megfelelő pályán haladunk, ugyanakkor éberen vigyázunk arra, hogy nehogy kicsúszanak kezünkből a dolgok. Mindenesetre biztosítom önöket, hogy az Európai Parlament, és különösen ez a bizottság mindig teljes tájékoztatást kap a következő évek során, hogy hogyan alakulnak a dolgok, azért, hogy a vizsgálati jogukat 2011-ben gyakorolni tudják. A kereskedelmi könnyítésnek a külső dimenziója azt jelenti, hogy megerősítjük és széles körülvé tesszük a nemzetközi vámszerveknek az együttműködést. Javítani fogunk a körülményeken a kereskedők számára, és kölcsönös elismerést biztosítunk az engedélyezett gazdasági szereplők számára. Hogyha minden tervek szerint történik, akkor ezt Japánnal júniusban fogjuk, erről Japánnal júniusban fogunk megállapítani, és aztán majd az Egyesült Államokkal és Kínával való megbeszélések következnek. Nyilvánvalóan a legitim kereskedelemnek a könnyítése és az állampolgároknak a védelme azt jelenti, hogy a VAMS politikánk intézkedéseit és tevékenységét ennek megfelelően fogjuk alakítani a végső kérdés pedig az, hogy egyszerre minden kérdést meg tudunk-e oldani. Igen, ez a válasz, hogyha megfelelő megközelítést alkalmazunk. Amikor nem kell már fizikai ellenőrzés akkor, amelyek nyilván könnyebbé tennék a kereskedelmet, de nincsenek más alternatív intézkedések, akkor ez azt jelenti, hogy ez veszélyeztetné az állampolgároknak a biztonságát nyilvánvalóan ismerjük, hogy az Egyesült Államok százszázalékos ellenőrzést, szkennelést szeretne. E, de tanulmányok azt mutatják, hogy ez 10 milliárd euró éves e, veszteséget jelentene mind az Egyesült Államoknak, mind az EU-nak közösen. Ezen kívül nem, meggyőz, nincs, nem vagyok meggyőződve arról, hogy mennyire hatékony ez a e, gyógyszer. Nyilvánvalóan lehet okosabb megoldásokat is találni, amelyek az információs technológiáról alapozó kapcsolódnak, és e, új, e, modern e, kockázatkezelő eszközökre. Ez egy világos üzenet, és ezt az Egyesült Államok, Kína és Oroszország számára is továbbadjuk. Reméljük, hogy önökre támaszkodhatunk, hogy támogatnak bennünket, hogy megfelelő megoldásokat találunk, és várom a további eszmecserét. Uh, well, thank you very much indeed, Commissioner. And, um... Nagyon köszönöm, biztos úr, és gondolom, hogy a kollégák is megkaptak egy példányt az ön beszédéből, rendkívül hasznos információkat tartalmazott az anyag, és nagyon hasznos az, hogyha aktualizáljuk az saját ismereteinket, hiszen ez a bizottság az előző jogalkotási ciklusban 2008-ig van már foglalkoztak ezzel, de sok um, új kollega nem, foglal, nem volt akkor még képviselő, és ezért a korszerűsített vám kódex kapcsán most nagyon hasznos, hogyha legközelebb már a legfrissebb információkat tekinthetjük át. Majd itt megbeszéljük a bizottságon belül, hogy uh, talán szervezünk egy kis briefinget is erről a nagyon komplex kérdésről és erre majd megint meghívjuk Önt. Az előző parlamentben ez a szakbizottság nagyon sikeres és termékeny látogatást tett Kínában, többen részletek a bizottság tagjai közül, és ott ellátogattunk a és Pekingben is a vám és felügyeletre nagy érdeklődéssel követjük tehát azt, hogy hogyan végzi ön a munkáját, és ilyen születnek meg az újabb jogszabályok. Most pedig meghallgatjuk a hozzászólásokat. A koordinátorok kívánnak először szólni. Sade asszony a szocialisták nevében, a néppárt nevében ki kíván szólni először. Vagy adjuk meg a szót Móze asszonynak, és közben eldönthetik. Talán ellenőrizném, hogy Buszói úr, aztán Nula, Kosz, Koszinyek úr a többi frakció nevében, tehát önök kívánnak majd szólni, de először Móze asszony a szocialisták nevében, és Schwab úr. Schwab úr kíván szólni? No, majd eldönti. Mindegy, először hallgassuk meg Sajdemóze asszonyt, és majd utána a néppárt addig eldönti, hogy ki fog szólni a nevében, és meghallgatjuk majd utána a többi frakció képviselőjét is. Campos professzor szól majd a néppárt nevében, jó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, és elnézést ezért a kis zavarért. Portugálul fogom folytatni ugyanis sokkal jobban tudom kifejezni magamat az anyanyelvemen. Nagy reményeket merítünk az ön előadásából, biztos úr, hiszen eh, elég nagy problémánk eh, van a gyógyszerekkel, különösen a hamisított gyógyszerek csempészésével kapcsolatban. Öt évvel ezelőtt is létezett már ez a probléma, de azóta sokkal súlyosabbá vált, szinte robbanásszerűen súlyosbodott a probléma, és nagyon aggódunk emiatt itt a parlamentben. A bizottságnál is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ez nagyon jó kitűnik az elkészült tervezetekből. Egy kérdést szeretnék feltenni. A jelenleg érvényes jogszabályok mennyire hatékonyak, tehát a határon, amikor a VAMS jogszabályok alapján járnak el, az mennyire hatékony. Ami például a kis küldeményeket illeti. Itt szúrópróbák szerűen szoktak például végezni ellenőrzéseket ezekből. A e, nemzeti, tagállami e, gyógyszer, gyógyszerekkel kapcsolatos hatóságok végzik ezt. Portugáliában végeztünk ilyen ellenőrzéseket, és 80 küldemény esetében csak 20%-ban szerepel tényleg az a küldeményben, ami a vám papírokban szerepelt. Hát felvettük a kapcsolatot, vagy a vámszervek felvették a kapcsolatot a gyártókkal, a feladó megígérte, a szállítmány küldő megígérte, hogy korrigálja a hibát, de azt hiszem, hogy a gond igazából az értékesítéssel van. Eh, hogyha valaki gyógyszereket értékesít egy adott országban, akár mondjuk olyan, olyan gyógyszereket, amelyeket ömlesztve importálnak, esetleg olyan név alatt, eh, ami nincs összhangban a tényleges eh, tartalommal, vagy a valóban forgalmazott termékkel. Van egyáltalán lehetőségünk arra például, hogy megakadályozzuk az ilyen importot? abban az esetben, hogyha már mondjuk úton van egy adott szállítmány. akkor már nem ellen, végezhet szisztematikus ellenőrzéseket a vám. A biztos úr említette, hogy új módszerekre van szükség, egy smart approach egy intelligens megközelítésre, de nem mondta el egész konkrétan, hogy miben áll ez az intelligens megközelítés. Talán eh, kicsit eh, részletesebben hallhattunk majd erről az ártülésünkön ülésünknek az árt részén. De már most szeretném elmondani azt, hogy azért nem tudom elképzelni, hogy túl egyszerű lenne meghozni ilyen intézkedéseket, ugyanis nagyon sok csoportot érintenek ezek az intézkedések. Itt nagyon nagy körről van szó. És végül még elnök úr, szeretném megemlíteni, hogy úgy éreztem, hogy a biztos úr nagyon optimista, és remélem, hogy lesz okunk osztozni az ő optimizmusában. Schwabun. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt a biztos úrnak feltenném a konkrét kérdést, hogy mondjam el, hogy eh, nagyon élénk eh, vitát eh, akartunk folytatni itt, és egyáltalán nem probléma az, hogyha rögtön nem derül ki, hogy melyik frakció nevében ki beszél. Azt eh, nagyon örülök, hogy elnök úr mindenkinek meg akarja adni a szót, és mindig örömmel szólok. A, nem, font, nem fontos persze, mindig a néppárt legyen az első hozzászóló. Köszöntöm Semet a biztos urat, és azzal kezdeném, hogy nagyon pozitív jelzésnek tartom azt, hogy pont ami az európai vámpolitika globális dimenzióját illeti, már nagyon jól eh, bele dolgozta magát a saját eh, reszortján az ügyekbe. Az EU a vám ügyek területén igazából nem a belső kérdésekkel foglalkozik. Én pont a svájci határ felől érkeztem, és tudom, hogy az Európai Vám Kódexet ugye konkrétan egész jól alkalmazzák, de hát ezek csak peremterületek, hogyha a globális dimenzióban gondolkozunk. Örülök, hogy főnek a tárgyalások Japánnal, és nem hamarosan aláírásra kerül Japánnal egy megállapodás. Azt hiszem, hogy a korszerűsített vám eh, kódex eh, kódexel kapcsolatos eh, munkákat jól kézben tartják. Ön is említette, hogy a szolgáltatási irányelvből már jól ismert egyablakos rendszert szeretnénk létrehozni az Authorized Economic Operator, az engedélyezett gazdasági szereplő révén, és a szolgálata is nagyon jól tudják, nagy az elvárások ezzel kapcsolatban, de nem vezet el ez mindig a kívánt eredményhez. Talán jó lenne, hogyha elmondaná, hogy ön mit tud kínálni a gazdasági szereplőknek, hogyha problémák vannak, hogyan tudna segíteni a gazdasági szereplőknek, annak érdekében, hogy egyrészt a hatékonyság, másrészt pedig a korszerűsített vám kódexnek az elfogadottsága is növekedjen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Svád úr hiszem, hogy tájékoztatásul el kellett volna mondanom azt is, hogy egy nagyon jó látogatást tettünk Svájcban is, és Baden-Württembergbe is ellátogattunk, amely, ahol Schwabur választó körzete található, és a német vámszervekkel is megbeszéltük néhány problémát, tehát nagyon komolyan veszük a vám ügyeket ebben a bizottságban. Buzói úr a következő, utána Ruller úr, és még utána, ha bárki kíván szólni, a, akkor még kérem, hogy jelezzék nekem. Buzoly úr következő. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is, hogy eh, itt van, és eh, eszmét cserél, beszélget velünk. Természetesen tudjuk, hogy a vám politika nagyon fontos, nem csak a gazdaság és a versenyképesség számára, hanem ahogyan ön is nagyon helyesen elmondta, a biztonság és az egészségünk számára is fontos. Hogyha itt a hamisított gyógyszerekre gondolunk, az előbb Campus professzor is erre kérdezett rá. Üdvözlöm, hogy a hamisítás ellen erőfeszítéseket tesznek. Nemzetközi partnereink is jobb le, jó lenne, hogyha hatékonyabban fellépnének hamisítás ellen. Mert nem elég, ha mi vagyunk éberek, nem elég az, hogyha önök vagy a mi vámszerveink jól végzik a munkájukat, hogyha a hamisítással szemben a többi partnerünk nem lép fel ugyanilyen határozottsággal, akkor nem fogunk sokat elérni. A kérdésem pedig az lenne, hogy észlele valamilyen változást a nemzetközi partnerek Kína, India, Törökország magatartásának a megváltozásában máshogy állnak egy talán már hozzá a hamisítás problémájához. Azután eh, itt van a cigaretta csempészet, ami nagyon veszélyezteti az emberek egészségét, és csökkenti a költségvetési bevételeket, ami hát a válság idején különösen fontos. Hazánban hazámban, Romániában a dohányipar számításai szerint a cigaretta csempészet miatt egy milliárd euróval kevesebb folyik be a költségvetésbe. Nagyon üdvözlöm azt, amit elmondott a kapcsolatban, hogy az elektronikus vám területén már nagy előrelépés történt. Még sok mindent meg kell vitatni, és biztosítatom önt a támogatásunkról, amikor majd itt a következő jogszabályt fogjuk elfogadni az Európai Parlamentben. Teljesen egyetértek, az elektronikus vám fontos előrelépést jelent. a beszédében elmondta, hogy ezen a területen eh, már hatalmas előrelépés történt. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Buzai úr, Csatlakozni tudok csak az előttem szólókhoz. Én is szeretném megköszönni önnek és az elődjének is eh, a kiváló munkát. Nagyon jó volt eddig is az együttműködés, és eh, ez a jövőben is remélem, hogy így lesz. Az elnök úrnak szeretném még mondani, én nem csak Kínában és Svájcban jártunk, vagy a svájci határon, hanem a Rotterdamban is. És ott még egy másik problémával is találkoztunk. A vám kódex korszerűsítése és az elektronikus vám, hát ezek fontos és jó lépések, de valami feltűnt nekünk a Rotterdami látogatásunk során, amiről szintén beszélnünk kellene, ez pedig az emberi erőforrások kérdése. Sok esetben túl kevesen dolgoznak a kikötőkben, és ez a kevés ember egyszerűen túl terhelt. Nagyon jól beszámoltak nekünk erről Rotterdamban. Mi a parlament az együttműködésünket szeretnénk felkínálni, örömmel segítünk a problémák megoldásában. Ezzel a koordinátorok hozzászólásának a végére értünk. Sáldemóza asszonynak szeretném megadni a szót, és kérdezem, hogy utána kíván-e még valaki szólni jelenleg. Um, Szerepelnek a listán és a biztos programjáról akarunk beszélni, hiszen sok a végrehajtási intézkedés, és biztos vagyok abban, hogy a hozzászólásaikban koncentrálni fognak a, a bizottsági munkaprogramra. De hát majd még más lehetőségünk, és lesz elég rugalmas vagyok Mindenképpen 6 óra 15-kor rá kell térnünk majd az ülésük második zárt részére. Sáremoz asszony. Cidém, Herr Kommissar, na kom Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hogy egy általános, átfogó előadást tartott a tevékenységeiről. Nagyon sok problémát kell megoldaniuk. Két konkrét kérdésem lenne. Amikor vámügyekről beszélünk, akkor elsősorban kapcsolatokról van szó a közösség és a közösségen kívüli országok között. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes elmenni, megnézni, hogy hogyan is dolgoznak a vám, vámosok általában a vám irodák nagyon természetesen nagyon nagy a különbség a harmonizáció és a harmonizáció hiány között. Nagyon sok az olyan tevékenység, amelyet ellenőrizni kell. Itt elsősorban a kívülről bejövő termékek terén. Mit tesznek meg annak érdekében, hogy megfelelő legyen a koordináció nem csak a tagállamok, hanem a különböző piaci ellenőrző testületek, szervek között. Lenne egy második kérdésem is. Rúle asszony is utalt már arra, hogy ha szeretnénk megvédeni a fogyasztóinkat, akkor biztonságos termékekre van szükség a belső piacon. Ehhez azonban megfelelő személyzetre, forrásokra van szükség, a különböző termékeket ellenőrizni kell, mit gondol, hogyan lehet biztosítani a tagállamokban a forrásokat mind erre? A költségvetéseket emelni kell, vagy, vagy esetleg ugyanilyen szinten kell tartani? Köszönöm. Ami a piaci ellenőrzést illeti, azt hiszem, hogy a következő felszólaló is érintve van ebben a témában. Vájla asszony. Biztos úr, ahhoz kapcsolódnék, amit az előttem szóló képviselőtársam mondott. Mi a helyzet a tagállamok erőforrásaival? Tavaly július 1 óta hatályban van a kódex, Ön elmondta, hogy vannak, hogy segítenek azoknak a tagállamoknak, akik még nem jutottak eléggé előre. A problémák technikai természetűek? Még el tudom képzelni, hogy Romániában, Észországban még vannak ilyen technikai problémák, vagy van politikai ellenállás is. Tehát szeretnék többet hallani arról, hogy a megvalósítás hogyan történik. Ahogyan Rüle kolléganőm elmondta, Rotterdamban elég érdekes dolgokat láttunk, hallottunk. Például azt, hogy az ott ottani illetékes tisztviselő elmondta, hogy a szkennelés is segíthet. Persze nem százszázalékos szkennelés, amit az amerikaiak akarnának, ez valóban túl messzire menne, de azért alapvetően a konténerek átvilágítását a szkennelés nem szabad teljesen kizárni, mint lehetőséget egész sor szándékos csalást sikerült így felderíteni, például a cigarettacsempészet, ezt a csempészeket, erről a sajtóban is olvas, olvashatunk. Milyen más alternatív eszközök léteznének? Végül az utolsó elő megjegyzésem. Örülök annak, hogy felszerelik eh, a házat a legkülönbözőbb technikai lehetőségekkel, eszközökkel, informatikai eszközökkel. Erre eh, fontos, eh, fontos, hogy a vámszerveknél legyenek ilyen technikai eszközök, a külső határokon különösen megfelelő technikai ellátottságra van szüksége a vámszerveknél. Végül beszélt a hamisításokról. Mi is itt a helyzet? Még emlékszem rá, hogy a biztos kollégáját bíráltuk amiatt, hogy a gyógyszer hamisítás kapcsán nem vette figyelembe az online importot az, irányelv, az irányelvben az, mikor illegális vagy hamisított termékekről beszélünk, nagyon sokszor online rendelik meg, vagy importálják ezeket, és nem a klasszikus módon. Persze még túl korai tapasztalatokról beszélni, de időközben már ön is megállapíthatta a munkája során, hogy ez így van, és ezért foglalkozni kellene azzal, hogy az online import, az online ügyletek egy különösen kényes problémát jelentenek, és még nincsenek megoldva. Thank you very much. Köszönöm szépen. Repti asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Üdvözlöm Önt! Első alkalommal látjuk Önt itt a bizottságban a meghallgatása óta. Ugye Ön azt mondta, hogy nagyon nehéz felkelteni a figyelmünket Monti professzor úr előadása után és jelenléte után. Én úgy gondolom, hogy azonban itt nagy a kísértés. Miért? Azért, mert Monti úr 107 oldalas jelentéséből csak néhány oldalt tudtunk elolvasni. Ön két oldalt adott át nekünk, viszont nagyon sok témát érintett, úgyhogy egy, elindíthatjuk a párbeszédet önnel. Monti professzor egy nagyon érdekes tanulmányról szól, de ez egy tanulmány. Itt nem arról van szó, hogy el kell fogadni egy jelentést, és azt, aztán végre kell hajtani. Ön két oldalban meghatározta a főbb tevékenységeit, az ütemtervet. Éppen ezért nagyon érdekes a mai vitánk. Három kérdést szeretnék felvetni. Igen, igen, elnök úr, engedje meg. Az első kérdés a következő. a, ami a személyzetet illeti, növekedik-e a személyzet száma, vagy csökkenni fog a személyzet száma a, a vám ö, irodákban, akkor, hogyha bevezetjük az elektronikus rendszert. Továbbá, második kérdésem, mi ö, a ö, helyzet a képzéssel, például a vámosok képzésével. Ez egy nagyon fontos kérdés. A harmadik kérdésem pedig, ahogy már mondtam, fontos lenne tudni azt, hogy milyen speciális képzésre van szükség, és hogyan lehet tanúsítani ezeket a képzési rendszereket. Fontos az egészségünk védelme is, már elhangzott. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Még Kreisfeld asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy a kollégáink ahhoz tartják magukat, amiről már volt szó, és ahogy elhangzott, a biztos úr fellép a hamisítások ellen a kollégáim már kérdeztek ezzel kapcsolatosan. Én egy kérdésre szeretnék koncentrálni, amely nagyon ö, nagy ö, aggodalomra ad okot. Itt elsősorban az élelmiszerek hamisítása. Tudom, hogy nem lehet minden konténert ellen, leellenőrizni, átvizsgáltatni, azonban ö, Természetesen e, ennek e, a szabadkereskedelemre nem lehet e, gátló hatása, de fontos a, a piacokon a biztonságos élelmiszer. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a hosszújárulását, és azt kérem a biztostor, hogy most válaszoljon, vagy fűzön kommentárokat az elhangzottakhoz. Nagyon sok kérdést kapott, ez is, ebből is látható, mennyire érdekes ez a téma. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a nagyon jó kérdéseket. Lehet, hogy nem tudok minden egyes kérdésre válaszolni, és nem tudok azonnali megoldásokat javasolni, ugyanis a vám ügyek, az egy olyan terület, ugye, amely amely területen nagyon sok a technikai elem, nehéz téma, de azért megpróbálok válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket felvetettek. Volt néhány kérdés a forrásokkal kapcsolatosan a tagállamokra vonatkoztatva. Hát igen, igaz az, hogy, hogy a helyzet nagyon nehéz a gazdasági nehézségek miatt szinte minden tagállamban, és mindenképpen csökkenteni kell a kiadásokon. Mit tehetünk mi, mint bizottság? Én amikor találkozom az, a pénzügyi, pénzügyminiszterekkel, aztán kollégákkal, próbálom meggyőzni őket, hogy ha lecsökkentik a forrásokat a vám területen, akkor végül is nagy lehetőségektől fosztják meg magukat. Remélem, hogy a válság során is minden tagállam meg fogja találni a megfelelő megoldásokat azért, hogy bevételekhez juthassanak. A 2013-as programmal is szeretnénk segíteni a tagállamokon, finanszírozzuk a képzéseket, és ezen programnak a 75%-át az elektronikus területek fejlesztésére szálljuk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eleme a vám fejlesztésnek, ami, ami tehát a forrásokat illeti nehéz a helyzet, de megpróbálunk mindent annak érdekében, hogy segítsünk a tagállamok, amikor tárgyalunk velük, mindig kötelezettségeket vállalnak, és természetesen ez egy nagyon fontos dolog. Ami a ami a kisebb koténereket konténereket illeti, és a kisebb ö, mennyiségekkel, tehát ez is egy ö, probléma. De a jelenlegi ö, tevékenység nem igazán hatékony, nem igazán tudunk hatékonyan fellépni a hamisítások ellen, a kisebb mennyiségek esetében, és éppen ezért ez egy fontos területe a, az új jogalkotási jogszabályoknak természetesen nem várjuk meg azt, hogy elfogadjuk a törvényt, a rendeletet, és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kockázat elemző rendszereinkkel lehetővé tegyük, tehát a különböző kockázatos vagy hamisított termékek piacra jutását. Azt hiszem, hogy ezen a területen jelentős előrehaladást értünk el, és az önök bizottsága is sokat foglalkozik ezzel a témával, ahogy tudom, ami pedig a azt érinti, hogy mit is javasolhatunk a kereskedelmi területen a vám modernizálásának végrehajtása, a különböző vámügyi műveletek a jövőben elektronikus környezetben fognak lebonyolódni. Ez természetesen jelentős mértékben csökkenteni fogja a kereskedő költségeit is. hát az elektron, az elektromos rendszereket nem csak a vám ügyletekben fogjuk felhasználni, hanem más ügyletekben is, amelyek kapcsolódnak a nemzetközi kereskedelemhez. Ha mondjuk egy kereskedő nemzetközi szinten akar kereskedni, akkor nem csak a vám, vámon, hanem mindenféle más intézményeken is keresztül kell, hogy menjen egy kis országban. Például az én országomban 21 intézmény van, amelyeknek a tevékenységét koordinálni kell a kereskedők számára. Tehát az egyablakos rendszer is sokkal jobb lenne, de nem könnyű koordinálni mindezen intézmények munkáját, mert a vámhatóságok hatáskörébe tartoznak, tehát az együttműködés nagyon fontos ezekkel az intézményekkel, és át kell térni az egyablakos megközelítés rendszerére, ami pedig a, a koordináció rendszerét, illetve hogy hogyan lehet a különböző pénzügy, ellenőrzési rendszerek munkáját harmonizálni. Ugye az elektronikus rendszerekkel próbáljuk meg ellenőrizni azokat az intézményeket, amelyeknek külföldi kereskedelmi tevékenységeik vannak, ez nagyon fontos a, a határ, a vámhatóságok közötti együttműködés, vagy a, a más vám intézmények és a határ kapcsolatos tevékenységek nagyon fontosak az együttműködés a harmonizáció szempontjából. Ami a százszázalékos ellenőrzést illeti, ezt nem lehet biztosítani, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem vizsgáljuk át a különböző területeken a termékeket, a konténereket, a határokon, de a százszázalékos ellenőrzés a konténereknek nagyon megemelni a költségeket, az árakat, és ez nincs, erre nincs lehetőség. A kockázat alapú megközelítés azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabb, mint a százszázalékos ellenőrzés. A bizottság tanulmányozhatja azt a tanulmányunkat, amely erről a témáról szól, a százszázalékos ellenőrzés témájáról, és azt látjuk, hogy hogy a kockázatelemző rendszerek több szinten való használata ugyanazokat az eredményeket adja, mint a százszázalékos áru ellenőrzés, és a költségek is alacsonyabbak. Ami a a munka helyi munkalehetőségekkel kapcsolatos, hogy kevesebb vagy több lesz a munkahely, hát ez egy elég nehéz kérdés. Természetesen az elektromos vám tevékenységnek végül is az a célja, hogy hatékonyabban működjenek a vám hatóságok, és, és ezzel valószínűleg kevesebb munkahely ilyet fogunk biztosítani, de úgy gondolom, hogy nagyon sok a kapcsolt terület, mármint a vám ügyekhez kapcsolódó terület, tehát aki mondjuk elmegy a vámhatóságtól, el tud menni egy más területre dolgozni, mondjuk a nemzetközi kereskedelem területére, ami a képzést illeti, a vám tisztek képzését a tagállamokban. Van egy rendszerünk, az elektronikus tanulási rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy otthon tanuljanak és képezzék magukat, az érintettek nem kell, hogy eljöjjenek Brüsszelbe, egy modernizált vám kódex is lehetővé teszi majd a végrehajtási program megvalósítását minden tagállamban a képzés és a, a modern vám kódex segítséget fog majd nyújtani. Ami a, a nemzetközi kapcsolatokat illeti, úgy gondolom, hogy lényeges dolog, és na, nagy, nagy országokkal tárgyalunk bizonyos problémákról Kínával, Oroszországgal, Kínával. Van egy megállapodásunk, egy együttműködési megállapodásunk, és ez a megállapodás jelenleg végrehajtás alatt van. Egy évre írtuk alá, de szeptemberben Kínába utazom, és ott találkozom a vámhatóságok képviselőivel, és szeretném meghosszabbítani ezt a megállapodást. Mi már idáig létrehoztunk egy létrehoztuk a vámhatóságok hálózatát a nagy kikötőkben, reptereken. Az információ csere működik a vámhatóságok között, és ezen megállapodás értelmében